Okay, good morning everybody. And I... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Látom, hogy a belga hadsereg részéről is érkeztek vendégek. Jó reggelt kívánok. Nagyon könnyű önöket megismerni csak azért látom, hogy látogatók vannak, mert elég nagy csoportban érkeztek. Lehet, hogy utána meg lehet ejteni egy kis találkozót, illetve hogyha kívánnak, akkor itt mögém is beülhetnek, hiszen a, különösen azért, mert a második napi rendi pont a drónok használati, biztos az is érdekelné majd önöket. Van itt elég ülés szék, úgyhogy nyugodtan figyelje mindenki az ülést, akit érdekel. Az első napi rendi pontunk a tanácsnak címzett Európai Parlamenti ajánlással kapcsolatos. Ez az ajánlás a vallás és a lelkismereti szabadság előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatásokra vonatkozik. Első eszmecseréről van szó, tanácsnak írt ajánlásról van szó, és ha jól tudom, akkor tegnap késő este mindenki meg is kapta a szöveget, nagyon sürgős, nagyon gyorsan kellett elkészíteni tehát ezt a szöveget, és arra is emlékeztetnék, hogy a másik probléma, probléma az, hogy a külügyi szolgálat az eredetileg tervezett decemberi időpontra nem készítette el az ajánlásokat, úgyhogy most úgy tűnik, hogy már nem sokára kész lesznek az ajánlások, és talán a májusi vagy júniusi plenáris ülésen már be is mutathatjuk, illetve el is fogadhatjuk ezeket. Nem biztos még ugyanakkor, hogy mikor kerül erre sor, ezért döntöttünk úgy, hogy egy ajánlást készítünk, és ezt az AFET kibővített bürója is jóvá hagyta. Tulajdonképpen nagyon kényelmetlen ez nekünk, hogy ilyen nagy időbeli nyomás alatt kellett ezt mind elkészítenünk. Andrik asszony az EPP részéről az, a jelentéstevő, és Andriken asszony megkérte, hogy esetleg lehetne, megkérdezte, hogy sürgősséggel lehetne ezt a dokumentumot intézni. Megkérdeztem, hogy ez lehetséges-e, és azt a választ kaptam, hogy először látni kell a szöveget. De nem valószínű. Egyelőre ez az álláspont. Nem valószínű, hogy sürgősséggel lehet majd ezt továbbvinni. Személyesen én úgy gondolom, hogy hogy, hogy, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet. Minden esetre, ha decemberben nem lettek készen, akkor ki tudja, hogy júniusra készen lesznek, reméljük. Az előző ülésünkön, március 19-én zárt ülésen bemutatták az útmutatás tervezetét, ahogy az akkor kinézett, és mi is, mi tovább is adtuk a DROA bizottság minden tagjának ezt a tervezetet, erre érkeztek visszajelzések is. Ezeket a visszajelzéseket egy levélben összegyűjtöttünk, és továbbadtuk az a külügyi szolgálatnak. Úgy gondolom nagyon jó, hogy most hivatalos napirendi pontként is szerepel ez a téma, hiszen rendszeresen utalunk a vallási és meggyőződési szabadságra, úgyhogy jónak tartom, hogy ennek a bizonyos mutatásnak a tartalmához mi is hozzájárulunk. Jó, Andrik Jene asszony, akkor meg is adom a szót önnek. Köszönöm, elnök asszony. Tavaly az Európai Külügyi Szolgálat elkezdte az útmutatás kidolgozását a vallás és lelkismereti szabadság előmozdításáról és véleméről. Ez, ennek az ötletnek az első felmerülése az Európai Unió, az Európai Parlament 2009-es emberi jogokról szóló jelentésében merült fel, és az Európai Parlament éves jelentéseiben is rendszeresen megjelent. A tanács elkötelezte magát amellett, hogy ebben a témában útmutatást alakít ki, illetve stratégiai keretet és cseleg, illetve behelyezi ezt a stratégiai keretbe és abba a cselekvési tervbe, amelyet június 12. júniusában eh, fogadott el a tanács. Most eh, készülőben van az útmutató, már majdnem készítették, úgyhogy itt az ideje, hogy a parlament is beadja ezzel kapcsolatos ajánlásait. Az ajánlásunk lényege az, <clears throat> hogy felhívjuk a tanács, a bizottság és a külügyi szolgálat figyelmét azokra vallási és lelkismereti szabadsági ügyekre, témákra, amelyeket alá kell húzni, hangsúlyozni kell, és hogy elmondjuk, hogy mik a parlament véleménye szerint a legérzékenyebb kérdések ezen a területen. A struktúrát úgy alakítottuk ki, ahogy maga az útmutató is ki fog nézni, tehát megfelel az útmutatás, útmutatás tervezet beosztásának felhívnám kollégáim figyelmét arra, hogy azokra a részekre, hogy meghatározások, arányosság, a vallás és lelkismeti szabadság kollektív dimenziója, ezek például egy kicsit komplikált esetek, és a felhasznált meghatározások nem eléggé világosak, úgyhogy ezzel kapcsolatos ajánlásainkra különlegesen felhívom a kollégáim figyelmét. Az menetrendet illetően, hogyha az eredeti indikatív munkatervet nézzük meg, akkor május 8-a lenne ugye a módosítók benyújtásának határideje. Ez a aztán május 16-án lesz a második eszmecsere, május 30-án lesz a szakbizottságban a szavazás, és tervek szerint majd június 2-án kerül a plenáris ülésre, illetve elé az ajánlás. Én támogatnám is ezt a menetrendet, de a hírek szerint lehetséges az, hogy az útmutatás már május 27-én elfogadásra kerül, tehát akkor lehet, hogy a mi ajánlásainkat túl későn tudjuk csak elfogadni. Ezért javasoltam a sürgősségi eljárást, hogy a munkánk összeegyeztethető legyen, a, és ezért kértem azt, hogy már május 16-án kerüljön sor a szavazásra, a, és a frakciók egyetértenek abban, hogy ez ebben az esetben már a májusi plenáris ülésre kerülhetne az ajánlat. Úgyhogy kollégáim azt javasolnám, használjuk ki az Európai Parlament lehetőségét arra, hogy valódi értékes hozzájárulást tudjunk adni a vallás és lelkismereti szabadságról szóló útmutatáshoz a tervezett tartalmát illetően, amit tehát tegnap mindenkinek kiosztottunk, megemlítettem az arányosság kérdését. Az útmutatás tervezetben, amely a nemzetközi jogszabályoknak felel meg, ennek megfelelőképpen csak a törvényekben előírt módon lehet korlátozni a vallási és lelkismereti szabadságot, minden, mégpedig úgy, illetve abban az esetben, hogyha az állambiztonságot vagy alapvető jogokat sért, és ugyanakkor arányosan kell ezt megtenni, és biztosítani kell, hogy a korlátozás közben a megfelelő a megfelelő egyensúly fennmaradjon. Ezért az arányosság feltételét nagyon fontos hangsúlyozni az útmutatás tervezetben. Az oktatással kapcsolatban is nagyon fontos dolgok állnak, tehát a nemzetközi követelményeknek megfelelően a gyermek szülei vagy gyámja kell, hogy biztosítsa azt, hogy a gyermek megfelelő ö, oktatást tudjon kapni a vallásának, meggyőződésének megfelelően, és nem lehet a szüleinek vagy a gyámjának az akarata ellenére nevelni a gyermeket vallási ö, hitre, úgy gondolom, hogy ezt az aspektust is nagyon fontos lenne az útmutatóban kiemelni, és az Európai uniós delegációknak mindig fel kell emelni a szavukat az, abban az esetben, amikor ezt valahol megszegik. Jelentéster ajánlat tervezetünk része, fontos része a katonai szolgálat is, és annak joga, hogy ennek e- ezt vallási okokból mindenkinek joga legyen megtagadni. Ezen kívül támogatni kell a civil társadalom bevonását. Tudjuk, hogy a bevonás támogatása az egy elég széles kör. Itt pontosan a vallási csoportokra, a vallási közösségekre gondoltunk, akiknek bevonása ennek az útmutatának, a útmutatóstársnak a kidolgozásába különösen fontos. Ezért az emberi jogi fókuszpontok, amelyek az Európai Uniós delegációknál léteznek, fel kell, hogy vegyék a kapcsolatot abban az esetben a hatóságokkal, hogyha az adott országban ilyen szempontból probléma merül föl. Végül pedig a, har, a szerződés 36. cikke, cikkével e, összhangban a parlamentet be kell vonni az útmutatások megvalósításának, végrehajtásának értékelésében. És az a véleményünk, hogy az elkészítést, illetve a hatályba lépés után három évvel el kell végezni ezt az értékelést, mégpedig konkrét e, helyzetekre adott reakciók alapján, tehát hogyha bizonyos országokban fellépnek ilyen problémás helyzetek, akkor az arra tett reakciót kell elemezni majd. Ennyit akartam mondani, várom a megjegyzéseiket és módosítóikat ehhez a tervezethez. Köszönöm szépen. Thank you, Madam Andrikine. I have Madam Versia. Köszönöm, Andrikine. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak is. Szeretnék a jelentéstevőnek azért köszönetet mondani, mert nagy mértékben osztom az ő jelentésének az irányvonalát, ezt szeretném hangsúlyozni. Gyakran ugyanis elég kritikus vagyok. És köszönöm azt is, hogy a menetrenddel kapcsolatos kérdéseimet már előre megválaszolta. A tanács ezt az állásfoglalást május végén elfogadhatja, úgyhogy a mi jelentésünknek nem lenne nagyon értelme, hogyha csak a júniusi plenárison fogadnánk el. Mindazonáltal ez a jelentés a vallás szabadságról és a meggyőződés szabadságáról szól. Lelkiismereti szabadságról. Néhány elemet, néhány apró módosítást szeretnék majd azért benyújtani. A vallás és lelkiismereti szabadság annak a szabadsága is, hogy eldönthessünk, hogy hiszünk-e valamiben, vagy nem. Hogy nem csak az, hogy választunk egy vallást, hanem az is, hogy cserélhetünk vallást. És az is sok országban problematikus. Még egy elem, nagyon zavar engem a kollektív szabadság vagy a kollektív jogok fogalma. Jobban szeretem, hogyha egyéni szabadságok kollektív gyakorlásáról beszélünk, különösen a vallás tekintetében. És ide tartozik az is, amit mondtam korábban, hogy nagyon fontos, és ez egyáltalán a vallásgyakorlás szabadságát nem akadályozza meg, hanem mindenki számára lehetővé teszi, hogy úgy gyakorolja a saját vallását, ahogy ő értelmezi, ahogy ő szeretné, és ahogy az a vallás megkívánja, ha ő szeretné. Aztán a megfogalmazása kapcsolatban, bár lehet, hogy itt csak értelmezési problémával lenne egy kérdésem. A megkülönböztetés, amikor a családi vagy szociális jogokat érinti, ön azt írja, hogy a házasság és a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban. Itt azt hiszem, hogy inkább a máshova kéne helyezni a hangsúlyt. Egy kicsit szűknek látom ezt a megfogalmazást, és nagyon komoly viták zajlanak, különösen a, az egyneműek házasságával kapcsolatban Franciaországban jelen pillanatban, úgyhogy erre érdemes egy kicsit jobban odafigyelni. És végül a szekularizmus nagyon közel áll az én szívemhez, a hatalom és a, val, a politikai hatalom és a vallás szétválasztása nagyon fontos számomra, mint francia számára. Nagyon pontosan is értem, hogy ez a laikus kifejezés mit jelent. Ez nem egy olyan koncepció, ami a vallás ellen hatna, hanem azt az elvet próbálja megfogalmazni, hogy együtt kell élnünk békésen, tiszteletben tartva egymás vallását. És lehet, hogy itt egy fordítási probléma van, mert a, a, ezt a francia kifejezést, hogy laicité, borzasztó nehéz néhány nyelvre lefordítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek részéről adom meg adnám meg a lehetőséget a Palesztinában lévő kollégámnak, de mivel ő nincs itt, ezért felolvasom az ő hozzászólását. Köszönöm szépen ezt a konstruktív hozzáállást, és van néhány kiegészítő megjegyzésünk, amit majd írásban fogunk a jelentéstevő asszonynak benyújtani. Hármat szeretnék csak most megemlíteni. Az egyik az elpreambulum bekezdésben azt javasoljuk, hogy legyen egy utalás a nem vallásosokra is a vallási kisebbségek mellett, hogy legyen and non-believers és a nem hívők kifejezés is szerepelje benne. És úgy gondoljuk, hogy jó, és ezt ön is említette, hogy legyen egy bekezdés a katonai szolgálat lelkismereti jogból való megtakadására. Ez az elbekezdésbe került be, de az külügyi szolgálatnak küld level, küldött levelünkben erről egy teljesen külön bekezdést írtunk, esetleg ezt ön is fel tudná használni. Aztán az M bekezdésben a menedékről van szó, és itt is mondhatnánk valami olyasmit, hogy az EU-nak a jó példával kell előjárnia, és a vallásuk miatt üldözött menekülteket be kell, hogy fogadja. És végül még egy javaslat legyen egy bekezdés az több oldalú fórumokon való EU fellépésről ez ügyben. Ennyit tehát a zöldek részéről, és még lesznek apróbb javaslataink, de azt majd írásban küldöm el önnek. Van-e még hozzáfűzni való? Nem, akkor szeretném talán a külügyi szolgálatot megkérni Olvár urat, hogy esetleg hozzászóljon. a szó. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Én szeretnék köszönetet mondani az, az előadónak a prezentációért. Természetesen ma reggel nem tudunk részletekbe menően tárgyalni erről, ezért csak beszélnék arról, hogy volt már egy nyilvános meghallgatás, többször folytatunk eszmecserét a parlamentele témáról, a, a DROA szakbizottsággal is volt egy zárt ülés, március 18-án, 19-én. Április 9-én egy másik eszmecserére került sor. Illetve írásbeli kommentárokat is kaptunk az ártül megülést követően, a március 19-ig az ártülést követően, de ezeket mind figyelembe vettük, és természetesen alaposan áttanulmányozta a külszolgálat ezeket a megjegyzéseket, illetve a civil szervezetek véleményét is ősszel, illetve tavasszal meghallgattuk, emellett e, ezek közül jó néhány most is elhangzott joggal, például az, hogy hangsúlyozni kell a fontosságát annak a ténynek, hogy a vallás szabadság a legismerett szabadság része, ami alapvetően annak a jog, hogy az ember hisz vagy nem hisz valamiben. Egyértelművé kell ezt tenni, mint ahogy azt meg is próbáltuk az iránymutatásokban. A legfrissebb változatban is amely egyébként remélhetőleg majd az elfogadás alapját képezi. Egy apró kis finomítást, ha megengednek, hogy kiigazítást eh, a menetrenddel kapcsolatban. A tagállamokkal tárgyaljuk az iránymutatásokat, hogy pontosan milyen végső formát eh, öltsenek, az utolsó ecsetvonások kerülnek fel eh, erre a képre. Múlt héten Dublinban a tanácsülésen is felmerült. Május elején még egy következő tanácsülésen erre ezt napirendre tűzzük. Szeretnénk az iránymutatásokat a júniusi külügyi tanácson elfogadni. Nem májusban, tehát, hanem júniusban. Ezzel kicsit több idő maradna a véglegesítésre. Köszönöm ezeket a javaslatokat, eh, amelyek természetesen már eh, elérkeztek hozzá, de most először hallunk ezekről. Thank you. Madame Andrekine. would you like? Köszönjük, Andrekine asszony. Thank you, Madam President. First of... Köszönöm, elnök asszony. Először is valóban roppant érdekes megjegyzések, kérdések eh, érkeztek. Először is köszönöm Verzsia asszony. Ja. Eh, Vélem, a vallás és lelkiismereti szabadság valóban azt a szabadságjogot is magában foglalja, hogy az ember ne higgyen semmiben, illetve hogy egyik vallásra a másikra térjen át. and social laws. What I mean that uh, we have to address this issue uh, because in some countries uh, people are not... Egyes országokban tiltott a más valláshoz tartozók közötti eh, házasságkötés. Erre gondoltunk, eh, illetve a kényszer házasságokra, amivel, amiről mindenképpen beszélni kell ebben a jelentésben. Lochbiller asszony. A zöldek felvetései valóban fontosak, és hálás lennék, hogyha elküldenik ezt írásban a pontos megfogalmazást azzal kapcsolatban, hogy valaki legismert okokra hivatkozva megtagadja a katonai szolgálatot, vagy a vallási alapon üldözött menekültek, illetve a multilaterális fórumokon az Európai Unió képviselete ez ügyben. Ezek voltak a legfőbb felvetések. Ez volt még csak az első eszmecsere ma várom a szóbeli a módosításokat, hogy írásban is megküldjék nekem, és természetesen hajlandó vagyok együttműködni mindenkivel a lehető legnagyobb mértékben beépíteni a véleményüket a jelentésembe. E a külszolgálattól azt hallottuk, hogy júniusra várják ennek az elfogadását. Reméljük, hogy ezzel elég időt kap az Európai Parlament is arra, hogy beleszéljen ebbe hmm május 8-ának a honmülésen is majd megpróbálunk kideríteni, hogy a tagállamok hogy állnak az iránymutatásokkal. Felolvasom akkor tehát a tervezett menetrendet. Második eszmecsere május 16-án, itt a Droászak Bizottságban, az AFED-ben május 30-án szavazzunk, és a júniusi plenárison, június 13-án fogadja várhatóan a parlament ezt a jelentést. A módosító indítványok csak angolul elérhetőek, éppen azért, mert roppantú szorít minket az idő. Rendben. Lássuk a második napi rendi pontunkat. És németül folytatom. Freut mich sehr, dass... Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a második napi rendi pont alatt a biztonság és védelmi albizottsággal együtt ülést tarthatunk. Azt hiszem, hogy először vagyok elnök egy ilyen ülésnek, nagyon pozitív vonásnak tartom ezt. Lehet, hogy első pillantásra nem annyira feltűnő, de nagyon sokszor vannak olyan emberi jogi problémák, amelyek a védelmi és biztonsági politikával összekapcsolódnak. Például, amikor egy háború utáni helyzetet beszél, helyzetről beszélünk, vagy amikor a háborús bűncselekmények felderítésről beszélünk, és persze fordított módon a háborús helyzetekben sem szűnnek meg az emberi jogok ha, és, és ez sajnos nagyon sok országban újra és újra problémaként merül fel. Ma új technológiai fejlődésről lesz szó. Például a felfegyverzett drónok és a pilóta nélküli háborús robotok alkalmazásáról illetve ezeknek a, az emberi jogi összefüggéseiről. Ezért üdvözlöm nagyon sok szeritettel Nikolaj asszonyt, és először neki is adom át a szót, mielőtt meg tudjuk kezdeni a meghallgatást. Tessék! Thank Guest, on behalf of the Security and Defense. A Biztonsági és Védelmi Bizottság nevében köszönöm mindenkinek, hogy eljött ma erre a meghallgatásra. Ez az első közös szakbizottsági ülésünk. Tudom, hogy a mai napig nem volt, de úgy gondolom, hogy a két bizottság között folytatódni fog az együttműködés, mivel a drónok témája mindannyiunk számára nagyon fontos kérdés. Eleddig nem tárgyaltunk, nem beszéltünk a drónok használatának emberi jogi összefüggéseiről, sem katonai felhasználás, sem ipari termeléssel összefüggő alkalmazás vagy felderítéssel kapcsolatos alkalmazás terül, terén, de most meg fogjuk tenni ezt, és az etikai kérdéseket kell itt különösen előtérbe helyezni, mivel ezeket a drónokat valóban minden az éppen előbb említett tevékenységi területen már is használják. Az Európai Unióban nem folyik még ar- arról komoly, méreható vita, hogy a drónok használatának milyen emberi jogi vetületei vannak. Különösen a védelmi és biztonsági területen lenne fontos egy ilyet megejteni. Úgy gondolom, hogy ez az első a maga nemében. Remélem, hogy nem marad egyedülálló vita, vitaként, mert folytatnunk kell a vitát, folytatólagosan dolgoznunk kell azon, hogy közös célokat alakítsunk ki, és egy nagyon világos keretet állapítsunk meg a védelmi és biztonsági tevékenységet illetően. Rögtön el is kezdeném a meghallgatást. Először is megköszönöm vendégeinknek, hogy megjelentek körünkben, és hogyha mindenki készen áll, remélem, hogy a kávé kiosztás nem fog minket túlságosan zavarni abban, hogy elkezdjük a meghallgatást. Először Nils Melzer úrnak adom át a szót, aki főtanácsadó a Genfi biztonságpolitikai központban. Önnel igen, szorosan együttműködünk. Azon kívül a Genfi Akadémia Nemzetközi Emberi Jogi részlegének elnöke is ön. Tessék, már is átadom önnek a szót, uram. Köszönöm. Elnézést az apró kis késésért, de hát tudják, hogy Brüsszelben milyen reggel a forgalom nálam jobban ismerik ezt, de végül mégiscsak itt vagyok. Örülök, hogy beszélhetek már erről a témáról. Röviden, ha megengedik, végigfutnék azon, hogy a tanulmányom milyen következtetésekre jutott, hogyha vannak kérdések, és további részletekre kíváncsiak, akkor nyugodtan kérdezzenek. Az elmúlt években a drónok és pilóta nélküli robotok egyre gyakoribbá váltak a háborúban, jelentős pénzeket öntenek abba, hogy az ilyen rendszereket továbbfejleszék. A pilóta nélküli robotok a háború minden területén megjelennek, az űrben, a légtérben, földön, vizen, és tovább egyre autonómabbá válnak ezek a rendszerek. A drónok, beszélünk most elsősorban, de azt tudjuk, hogy a robot fegyver technológia nem csak a pilóta nélküli repülők, hanem más területeken is egyre terjedőben vannak. A drónok, a jelenlegi drónok csak az első generációját jelentik a robot fegyvereknek például, mint az első világháborúban használt repülőgépek, amelyek az első generációi voltak a, a, a úgy hasonlóan nem túl fejlettek, lassúak, és alapvetően egy ember működtet irányítja őket. Ezek azonban sokat fejlődnek majd. Most dolgoznak, fejlesztés alatt állnak olyan rendszerek, amelyek komplex manővereket is tudnak önállóan végrehajtani emberi operátor irányítása nélkül. Például felszállás, leszállás, navigáció és így tovább. Olyan rendszerekről beszélünk, amelyek ilyen miniatűr, egy kézben elférő drónoktól kezdődnek, vagy egy kis ö, ö, madárhoz hasonlítanak, ami a szárnyát verdesi, és rendes repülőgép méretű, hangsúlyosségnél gyorsabban repülőgépek is, drónok is vannak. Olyan rendszerekről beszélünk, amelyek például semlegesíteni tudnak aknákat, illetve amelyek támadó kapacitással bírnak. Illetve előfordulhat, hogy robotok százait irányít egy vagy két ember. Ez nem science fiction, ez, ez a jövő, most állnak fejlesztés alatt ezek, ez a holnap. Kérem, hölgyeim és uraim, visszafordíthatatlan ez a trend, és szerintem drámai forradalmat hoz majd a hadviselésben, mint száz évvel, még nagyobb lesz a változás, mint száz évvel ezelőtt, amikor megjelentek a repülőgépek, vagy amikor két tizeddel ezelőtt megjelent az internet. A legtöbb ilyen robot fegyver nélküli, és így különösebben aggódom nem ad okot. Megfigyelés, akna, mentesítés, és így tovább. A mondjuk akkor kezdődnek, amikor fegyverekkel szerelik fel ezeket a robókat, robotokat, ekkor jogi és egyéb megfontolások is felmerülnek. Mint bármi más esetben, alapvetően az emberi jogokat szabályozó törvények mentén kell eljárni, amikor ilyen drónokat vagy pilóta nélküli robotokat bevetnek. A jogszerűség kérdése az ENSZ kart alapján felmerülhet. Ezeket, ezt a jogi keretet egyetemesen elfogadják, de ennek a pontos alkalmazása és értelmezése a robot fegyverek esetében bizony vitatott. Ezen e, vitatott kérdések érintik e, a robotizált fegyverek jogszerűségét, hogy egyáltalán ilyenek létezhetnek-e, illetve hogy hogyan használják el ezt fel, mikor vetik be. A két kérdést egyébként külön kell választani. Kezdjük a a, talán a jogi kérdésekkel, mik, a, milyen kérdésekre kell választ adnunk. Egyébként ezek nem csak a robottechnológiát érintik, ezek olyan kérdések, amelyek más biztonsági katonai ügyekben is felmerülnek. Gondoljunk itt az elsőre arra, hogy mi számít fegyveres konfliktusnak, mi számít fegyveres konfliktusnak, és mi számít nemzetközi szervezet bűnözésnek. Ez nem csak a robot technológiát érinti, hanem ennek az egész diskurzusnak a e, részét. Például kit lehet megcélozni egy fegyveres konfliktusban? Mi az, a, amíg e, elfogadható, e, nem tervezett kár? a mennyi járulékos kár elfogadható. A jogi felelősségről is beszélni kell, az államok, az, e, a katonai vezetők és az egyen, egyének felelősségéről, hiszen autonóm módon óriási károkat okozhatnak, anélkül, hogy egy e, ember e, irányítaná őket. Egy másik fontos kérdés az, hogy az autonómia milyen szintje megedhető hiszen uh, hogyan tenne különbséget egy robot a civil és a katona között, e, intelligens nélkül sem nem tudja eldönteni, hogy mi az arányos járulékos kár. E, a válogatás nélkül gyilkoló e, robot fegyverek nyilván elfogadhatatlanak. Ezek azok a kérdések, amelyek miatt egy általános bizonytalanság övezi a drónokat, illetve általában a robotizált fegyverek kérdését. A drónok terjedőben vannak, és sajnos nem átlátható módon, és nem eszemutatható módon használják, vedik be ezeket. Így a nemzetközi közösség polarizálódik ez ügyben, hosszú távon a jogállamiságot alshatja ez alá, és végső soron a nemzetközi biztonsági helyzetet is alapjaiban rengetheti meg. Az Európai Unió külpolitikájának is reagálnia kell ezekre a fejleményekre, itt az átláthatóság, eszemutathatóság és a jogállamiság eh, szent háromságát eh, említeném csak. Eh, ez alapján kell eldönteni, hogy az Európai Unió hogyan reagál a, a robotfegyver rendszerek bevetésére. A legnagyobb baj az, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság teljes hiányáról beszéltünk a drónokkal kapcsolatban. Gondolok itt például az amerikaiak drónpolitikájára a, a Alkaida elleni harcban például. A legnagyobb kihívás ezzel kapcsolatban pontosan ez és az Európai Uniónak az elszámoltathatóság, az átláthatóság és a jogállamiság elveit kell elsősorban hangsúlyoznia a drónokkal kapcsolatban az európai külpolitikában ennek hangsúlyos elemként meg kell megjelennie. Ezen kívül az Európai Unió tagállamai, amikor drónokat vagy robotizált fegyverrendszereket vetnek be, akkor az említett három elv alapján kell, hogy eljárjanak, és erre az Európai Uniónak oda kell figyelnie. Ezeket az elveket tiszteletben tartsák a tagállamok. Persze az államok jogos biztonsági érdekeit kiszolgálhatják a drónok, és ez felülírhatja esetlegesen az átláthatóságot, de ezt a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján megfelelő megfigyelés mellett lehet csak elképzelni, hiszen végső soron a demokratikus ellenőrzés eh, minden normális társadalomban alapelv, tehát a katonaság, a fegyveres erők demokratikus ellenőrzése elengedhetetlen az Európai Unió egy kormányközi szakpolitikai párbeszédet kezdeményezhetne annak érdekében, hogy széleskörű nemzetközi megállapodás szülessen arról, hogy milyen módon, milyen feltételek mellett lehet robotizált fegyverrendszereket bevetni, illetve hogy milyen jogi erkölcsi határokat vonjunk a az autonóm fegyverrendszerek fejlesztése, továbbfejlesztése, bevetése, használata tekintetében. Ha ilyen párbeszédre sor kerül, akkor az csak átlátható módon folyhat. Nem csak az államokat kell bevonni ebbe, hanem az ipar a szereplőit, illetve a multinacionális nemzetközi szervezeteket és a civil szervezeteket. Amikor elindult egy ilyen folyamat, sőt egy konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy a nemzetközi közösség mennyiben hajlandó uh, jóvá hagyni, elfogadni az autonóm fegyverrendszereket, majd meglátjuk, hogy eh, ennek mi lesz a végkimenetele. Ez alapján eh, kidolgozhatna az Európai Unió egy vagy egy kötelező érvényű nemzetközi szerződés megállapodást, vagy egy nem kötelező érvényű etikai kódexet, amelyet a, a, a felek tiszteletben tartanának. Nem arról van szó, hogy eh, ördögi eh, találmányként kellene a drónokat beállítani, nem, hiszen nagyon fontos szerepet is játszhatnak ezek a, mondom például az akramentesítés terén, hogy csak egy példát hozzak, de a humanitárius és eh, jogállami kockázatokat sem tagadhatjuk le, főként a bevetéssel, a célzottsággal kapcsolatban. Ezek lennének tehát bevezetőként, ha úgy tetszik, vita indító gondolatai, most pedig szívesen reagálok bármiféle kérdésre, felvetésre. Um, danke, Herr Melzer. Uh, ich wollte noch darauf hinweisen. Köszönöm szépen, Melzer úr tehát ez egy most összefoglaló volt. Azt el szeretném mondani, hogy ezt az egész tanulmányt, amit elkészítettünk, ezt természetesen meg lehet nézni. Meg lehet rendelni a titkárságnál. Nem lehet rögtön letölteni, hanem a titkárságon keresztül lehet megszerezni. Akkor azt javaslom, hogy hallgassuk meg a többi előadót, és utána folytassuk a vitát, de nagyon fontosnak tartom, azt az utalást, hogy valóban nagyon nagy szükség van az átláthatóságra a politikák kialakításánál. És amikor a ö, hadseregről van szó, pontosan arról kell szólnunk, hogy a, hogy a biztonság és védelmi tevékenységbe be kell vonni a titkosszolgálatokat, és, és ez csak komplikáltábbá teszi a feladatot. Következő felszólaló Ben Emerson, aki az ENSZ terrorizmus ellenes és emberi jogi jelentéstevője, már másodszor van parlamentünknél, hiszen volt már egy workshop Gomez Tavares és más kollégák vezetésével, amin részt vett, és azt hiszem, hogy ott is nagyon jól mutatta be ezt az igen komplikált kérdést. Tessék, Emerson úr, meg is adom önnek a szót. Um, first of all, um, thank you. Először is köszönetet mondok mindkét szakbizottság elnökének, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Mint ENSZ terrorizmus elleni és emberi jogi jelentéstevő. Ez évben az év elején bejelentettem, hogy egy vizsgálat fog kezdődni. A drónok és más távirányítású technológiák használatára vonatkozóak a terrorizmus elleni műveletekben, különösen tekintetbe véve, hogy milyen kockázatot jelentenek a civil áldozatok szempontjából, és milyen mértékű civil áldozatokat követelnek ezek a csapások. Néhány alapparamétert érdemes ebben a vitában tisztázni. Először is Niels is rámutatott arra, hogy mennyire gyorsan fejlődik a technológia. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy a robot technológiák a közeljövőben rendelkezésünkre álljanak mégpedig olyan robot technológiák, amelyek a kivégzésről vagy a gyilkolásról saját maguk tudnak döntést hozni. Jelen pillanatban nincs olyan állam, amelynek hozzáférése volna ehhez a technológiához, akár konfliktusban, akár terrorizmus elleni fellépésben. Már ped, mégpedig etikai megfontolásokból nem lehet egy gépre bízni azt, hogy egy emberi élet elvételéről döntsön. Ez nem azt jelenti azonban, hogy nagyon rövidesen nem lesznek ilyen problémáink, mert az attitűdök már is nagyon kezdenek mm, hajlékonyá válni a katonai és stratégiai tervezők fejében. De nem közvetlenül fenyegető probléma még ez jogi, kormányközi vagy politikai szempontból. Másodszorban azt is rendkívül fontos megérteni, hogy a drónok nem fegyverek. Egy drón egy olyan rendszer, amivel el lehet juttatni valamit valahová. Ahogy Nils is rámutatott, nagyon sok jogszerű, sőt humanitárius felhasználása is van egy ilyen dróntechnológiának. És abszurd lenne, sőt az is, azt mondani, hogy ez a technológia önmagában fenyegetést jelent az emberi jogokra nézve. A fegyverek, amelyek képesek a drónok felfegyverzése után emberek életét elvenni, ezek azok, amelyek veszélyt jelentenek, nem maguk a drónok. Rövidesen ezekről a fegyverekről is szeretnék pár szót ejteni. A harmadik kiinduló pont, kritikai kiinduló pont, hogy bár vannak olyan fegyverek, amelyek természetüknől fogva nem válogatnak az áldozatok között, nem tudnak különbséget tenni egy fegyveres konfliktusban a harcosok és a civilek között, a drónok nem ilyen fegyverek, még a fegyverrel felszerelt drónok sem. Az bombák és a taposóaknák ebbe a kategóriába esnek, és a legtöbb nemzetközi jogász megegyezik abban, hogy a nukleáris fegyverek, az atomfegyverek is ebbe a kategóriába esnek, de a drónok nem. A drónok természetüknél fogva nem képtelenek különbséget tenni a civilek és a harcosok között. Ez tehát a három alapvető kezdőpont amelynek alapján meg tudjuk vizsgálni a következő problémákat. Elszámoltathatóság e területen. Ez az első és legkritikusabb, sürgető kérdés, amit körbe kell járni. Nem tudom, hogy ki volt az, aki az ENSZ adminisztrációban azt gondolta, hogy jó ötlet lenne titkos szolgálatnak, amely más hasonló szolgálatokhoz hasonlóan sem megerősíteni, sem tagadni nem tudja a politikainak vagy programjainak létezését. Ilyennek felelősséget ad arra, hogy nemzetközi katonai kampányt indítson, amelyet megfigyelni lehet, és nyomon követni úgy, hogy a világ egyik legtitkosabb ö, eseménye legyen. Az Egyesült Államok talán egy kicsit lassabban érlelte meg azt az álláspontot, mint kellett volna, mely szerint nyilvános vitát kellene folytatni a terrorizmus ellenes célzott gyilkoló politikájuk etikai kérdéseiről. Belföldi és nemzetközi nyomásgyakorlásra volt szükség, hogy ezt a nyilvános vitát megkezdjék. Ez azonban már pozitív. Ezzel párhuzamos minden más állam, és különösen az Európai Unió felelőssége, hiszen ahogy az átláthatóság elkezd gyökeret verni, most már világos magyarázatokat kapunk az Egyesült Államoktól az elkövetkezendő hetekben vagy hónapokban arra vonatkozóak, hogy hogyan tudják jogilag megindokolni a drónok használatát a terrorizmus ellenes stratégiájukban. És elmondhatom már is önöknek, hogy mi ez az igazolás. Az USA úgy gondolja, hogy ők egy új típusú fegyveres konfliktus részes felei, amely a jelenlegi nemzetközi humanitárius jogstruktúrába nem illeszkedik. A Genfi egyezmények az hangzott el, hogy olyan időben születtek, amikor a fegyveres konfliktusok technológiája még gyermekcipőben járt, összehasonlítva azzal, ahol most tart. Különösen akkoriban a fegyveres konfliktusok természetét, a frontok földrajzi koncentráció és egy bizonyos területen a hadseregek összecsapása jellemezte. Az Egyesült Államok azt mondják, hogy ma most már zsebekben világszerte a legkülönbözőbb pontokon zajlanak a fegyveres konfliktusok. Egy olyan csoport, motivált, szervezett csoport, integrált sejtjei ellen, amelynek közös tervei vannak, amely a nemzetközi határokat vagy bármilyen jogi egyezményt egyáltalán nem vesz figyelembe. És a nyomásgyakorlás, illetve ennek a stratégiának az egyik fő pontja az az, hogy teljesen át kell gondolni azt, hogy a nemzetközi humanitárius jog hogy néz ki. Az Egyesült Államok ezt értelmezésnek vagy a jelenlegi elvek lefordításának tekinti, amelyel alkalmazhatók az új technológiákra is ezek az elvek. A meglévő elvek átalakítására van szükség a technológia által vezérelt új háborúzási szokások lefedésére. Az USA tehát egy nem nemzetközi fegyveres konfliktus részes felének tekinti magát ez nem polgárháború, hanem mivel az Al-Qaidával folytatja ezt a fegyveres konfliktust, amelynek a sejtjei mindenhol megjelenhetnek a Földön. Nem két állam közötti konfliktus, hanem nemzetközi, sőt, transnacionális konfliktus, hiszen a célpontok vagy az ellenséges haderők különböző államokban találhatók világszerte. Az USA azt mondja, hogy ez feljogosítja őket arra, hogy harcosok vagy bármi olyan szervezet, amely az alkaidához tartozik, vagy az alkaida határsa, ezek ellen felléphessen fegyveresen. Nagyon egyszerű egyébként kijelenteni, hogy valaki az alkaidának a harcos társa, és elég nehéz megindokolni, megmagyarázni. Jelen pillanatban az USA e-technológiákban piacvezető, e-technológiák használatában határain kívül. Nemzetközi verseny nélkül lépett fel e területen, talán csak Izrael hasonlítható hozzá. De most egy olyan fázisba jutott, amikor már több állam is szeretne ilyen fegyverrel felszerelt rendszereket alkalmazni. Az Egyesült Királyság már rendelkezik ilyenekkel, Franciaország és Németország is hamarosan fog. A technológia tehát exponenciálisan terjed. Katonai logikája nagyon is meggyőző a felhasználó állam számára, hiszen halálos csapásokat nagyon pontosan és a háborúzó fél államának a veszélyeztetése nélkül tud ilyen csapásokat végrehajtani. Na most ezt kell megértenünk és elemeznünk. Az ENSZ más államokban való drónhasználat jogi értelmezése egy teljesen új koncepció. Semmilyen más állam még nem fogadta ezt el, vagy nem ismerte el. Ez egy olyan értelmezés, amely nagyon komoly kihívásoknak kell, hogy kihívásokkal kell, hogy szembenézzen a jogászok közösségétől az usa kívül. És van még egy jogos kérdés, hogyha más államok nem értenek egyet velünk, akkor ők miért nem hangoztatják ezt a véleményüket? Mert mi a hallgatást beleegyezésnek fogjuk venni. Más szóval az Egyesült Államok nagyon se teszi, hogy ahogy a nagyobb átláthatóság a jogi indoklással kapcsolatban elkezd megjelenni, ahogy a CIA-től a védelmi öm, minisztérium kapja meg a felelősséget, a világ másik részének joga van az ő jogi értelmezésüket megkérdőjelezni, de hogyha nem teszik meg, ha nincs jelentős megkérdőjelezés vagy kifogás, akkor a nemzetközi jog szerint, amelyet más államok is elfogadnak, ezt ők beleegyezésnek veszik. Lehet, hogy a beleegyezés előfeltételeiről nagyon komoly jogi viták folynak nemzetközi szinten, de ez a nemzetközi jog új értelmezése az beágyazódhat új elfként azáltal, hogy a többi állam csendben marad, és ezt beleegyezésnek veszik. Akár ez az Egyesült Államok álláspontja, akár nem, ezt fogják álláspontnak tekinteni, amíg valós nemzetközi vita és konszenzus nem alakul ki a témáról. Az én rövid üzenetem az önök felé az lenne, hogy ahogy Nils is mondta, szükség van arra, és mégpedig szükség sürgősen, hogy nemzetközi politikai párbeszédet kezdeményezzünk, Szükség van arra, hogy megpróbáljunk konszenzusra jutni az alkalmazandó jogi elvekről. Meg kell kísérelni, hogy legyen egy közös európai nyilatkozat. De mindezek felett a tagállamoknak maguknak kell elemezniük, és nyilvánosan megmagyarázniuk az ő saját értelmezésüket a nemzetközi jogi elvekkel kapcsolatban, amelyek itt alkalmazandóak. Ha a jelenlegi helyzet folytatódik, melyben Európán belül nincs erre vonatkozó szakpolitika, ez nem engedhető meg, hogy folytatódjon. Az elnök azt, hogy mikrofon nélkül beszél. Most pedig a stratégiai kutatási alap igazgatóját fogjuk Párizsból meghallgatni. Invitation, je suis euh, très heureux, très honoré d'être euh, présent aujourd'hui. Köszönöm a meghívást. Az elhangzottak nagy részét osztom, én sem, az én véleményem sem terre élesen, de azért egy sajátos szemszögből vizsgálnám a kérdést. Még akkor is, hogyha a drónok kérdése egyre fontosabbá válik, főként a nyugati eh, fegyveres erőkben. Az elmúlt években felmerült az a, egy, egy vita alakult ki a drónok körül, különös tekintettel azzal kapcsolatban, hogy a célzott gyilkosságok, eh, úgynevezett targeted killings gyakorlata mennyire elfogadható. Ez az amerikai gyakorlat, főként 2008 óta ezek terjedőben vannak. Változik tehát a helyzet, és ez kihat a vitára is, hiszen radikálisan változik a helyzet, így radikálisan változik a vita is a korábbiakhoz képest. Mindazon által a közelmúltban végzett tanulmányok szerint 76 ország bír drón technológiával, rendelkezik drón technológiával, tehát ez nem csak Amerika vonatkozik, vagy nem csak pár fejlett ország kezében összpontosul. Az is világos, hogy a drón technológia eh, egyre fontosabb, alapvetőbbé válik egyes esetekben, akár a modern hadviselésben, akár elengedhetetlenné is. És ami szintén fontos kérdés európai szempontból, a polgári felhasználása legitim és roppant hasznos, ugyanakkor ez is problémákat vethet fel, például a légtér biztonsága, a, be, e, a belföldi biztonsági kérdések e, felmerülnek, ezeket nem szabad szem előtt téveszteni, amikor a drónokról beszélünk. még egyszer mondom, hasznos és legitim a drónok felhasználata a humanitárius helyzetekben, a természeti katasztrófák megelőzésében, csak hogy pár példát hozzak. Mind polgári, mind katonai felhasználása egyre terjedőben a drónoknak tehát. Jó néhány jogi kérdést felvet ez. Országos és nemzetközi szinten egyaránt például a légtér biztonsága, e, illetve a célzott e, bevetések e, jogossága, jogszerűsége is felmerül. Úgy vélem, hogy fontos lenne jó kérdéseket feltenni. Most itt visszautalnék egy-két elhangzott kérdésre is. Először is a megfigyelésre használt drónok, akik szintén terjedőben vannak, a kicsitől a nagy, a rövid és eh, eh, hosszú ideig levegőben lévő, az alacsony és nagy magasságban repülő drónok is egyre gyakor, gyakoribban kerülnek felhasználásra. Ugyanakkor alapvetően egy-két ország használja őket ezt eh, katonai célra, de valószínű, hogy ezek egyre nagyobb tempóban terjednek majd. Második megjegyzésem, és ez roppant fontosnak tűnik számomra, különbséget kell tenni. A klasszikus fegyveres erők általi felhasználás, illetve a titkosszolgálatok mondjuk a terrorizmus elleni harcban történő felhasználás között. Harmadik elem, és ezzel kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy nem értek egyet, talán kicsit más látom a dolgokat. A robot megnevezés, vagy emberirányítós nélküli fegyver, megnevezés, robotosan kell bánni a drónokat, egész egyszerűen távirányítású repülőgépeknek is nevezhetjük. Tehát nem lehet kihagyni egyelőre az ember ebből. Lehet, hogy majd átalakítja ezt a helyzetet a technológia. Une question à court terme, et euh, je crois qu'il faut être... Akár középtávon is, de rövid távon nem várható a radikális változás ezen a téren. Egyelőre legalábbis nem az a helyzet, hogy robotok repülnek mindenhol, és hoznak döntéseket. Az ember egyelőre kihagyhatatlan, sőt, központi szerepet játszik. Például a katonai irányítási eh, láncban mindig az, a, a klasszikus eh, döntéshozatal maradt fenn a drónok esetében is. Ezzel is minimálisra csökkentve a kockázatot. A drónok bevetését, eh, illetően pár számot eh, mindenképp fontos hangsúlyozni. 2001 óta a drónokat katonai, klasszikus katonai eh, hadműveletekben bevetik, a hat szintéren, Afganisztánban, Irakban, Libiában egyaránt bevetették őket. Az arányosság kérdése, a járulékos kár kérdése felmerül, mint bármilyen más esetben is, például a tüzérség, vagy a, vagy a légierő bevetése, hagyományos értelemben vett bevetése esetében is igazából radikális módon nem alakítja ez át a jogi, politikai és stratégiai keretet. A drón technológia alapjaiban nem változtat tehát ezen a helyzeten, ezen a kereten. Ami a drónok bevetését illeti, az ilyen úgy tűnik számomra, hogy a technológia körülforog a vita a fegyveres konfliktusokban való bevetés vonatkozásában. 2008 óta főleg, mindjárt számokkal is illusztrálom, Amerika következetesen alkalmazza drónokat, célzott támadások formájában olyan területeken, amelyek nem számítanak hadszintérnek, és nem amerikai területen. Gondolok itt elsősorban Pakisztánra, Jemenre, Szomáliára és a Fülöp-szigeteken is volt egy ilyen célzott bevetés összességében. Több mint 350 alkalommal vetették be. Pakisztánban a drónokat 50-szer Jemenben, párszor Szomáliában és egyszer a Fülöp-szigeteken. Ezen bevetések következtében 300 civilis életét vesztette, bár sokan vitatják ennek a számnak a helyességét. A nem civil áldozatok pedig 250 és 4000 közötti számra rúgnak, ezek is nyilván becslések. Az Obama kormány alatt jelentősen nőtt a drónok alkalmazása, hatszorosára Obama első elnöksége Eh, alatt, hogyha azt, azt, azt megőző Bush kormányzattal vetjük össze. Érdekes kérdés, hogy a drónok bevetése a terrorizmus elleni harc eh, alapvető elemévé vált a jelenleg jobban a kormányzat alatt. Tehát a terrorizmus elleni harc vagy háborúzás egyik alapeleme. Most már a drónok bevetése. alapos érvekkel támasztják alá az amerikaiak eh, a drónok bevetését, <coughs> és indokolják azt, hogy a, a hagyományos eh, katonai eh, fegyverek a terrorizmus elleni harcban bizony nem olyan hasznosak. Disrupt, degrade, dismantle and defeat. Ez ugye a 4D stratégiája a terrorizmus elleni harcnak, az alkaid elleni harcnak, az amerikaiak úgy vélik, hogy ehm, és úgy érzik, hogy a drónok nélkül nem eh, állna ilyen jól a helyzet. Persze ezt nagyon nehéz objektíven értékelni, ugyanakkor valóban a bevetett területeken eh, jó eséllyel szélsőségesekről beszélhetünk. Egy-két következtetést, ha megengednek. Az előttem szólókhoz eh, eh, kapcsolódva nem, elmondanám, hangsúlyoznám, hogy nem szabad összekeverni a stratégiát és a technológiát, a politikát. Lehet, hogy másképp is lehet bevetni őket. Igen, valóban a drónok által nem áll fenn a veszélye annak, hogy mondjuk egy pilótát vesztünk, ugyanakkor ugyanazt a munkát elvégezhetné például egy mesterlövész is, hogyha a célzott döntésekről szólunk. A humanitárius célú felhasználás hangsúlyozása fontos, például az aknamentesítés terén. A nemzetközi jog kérdésével, vagy jogszerűség kérdésével kapcsolatban beleegyezést adtak-e azok az országok, ahol bevetik a drónokat. Itt megint csak különbséget kell tenni a Szomália, egyrészt Szomália között, ahol kvázi nincs is kormányzat, ami ugye alapvető kérdéseket vett fel Jemenben, a jemeni szervek, hatóságok de facto beleegyeztek ezekbe a bevetésekbe, még hogyha írásban nincs is. Pakisztánban a katonaság, a, a fegyveres erőket tájékoztatták, ugyanakkor a kormányzat hivatalosan kritizálja a drónok bevetését. Tehát itt a helyzet kicsit összetettebb. A polgári védelem a humanitárius felhasználás során kulcsfontosságú. Úgy vélem, hogy az én véleményem az, hogy a drón technológia jelenlegi formájában olyan technológia, ami relatíve célzott felhasználást tesz lehetővé, az áldozatok járulékos kár csökkenthető, hogyha az egyes eseteket vizsgáljuk csak klinikai szempontból. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy az úgynevezett signature killings esetében ahol nem kell konkrétan a cél személyét megállapítani, hanem csak egy csoport ellenvetik be a drónokat. Lássuk most az operátorokat. 30 másodperc múlva befejezem elnök asszony, az operátorok, tehát eh, a távirányító emberek eh, tekintetében eh, itt a háborús felekre vonatkozó jog rendelkezései vonatkoznak rájuk. Fontos, hogy a háború felek vonatkozó szabályokat betartsák. A gyakran ugyanis nehezen ellenőrizhető ebben az esetben a és esetében, hogy pontosan hogyan járnak el. Az amerikaiak esetében Brennan úr beiktatását egy élénk vita övezte, egy szigorúbb jogi keretbevezetését ígérték. Továbbra is vannak megválaszolatlan kérdések. Egyrészt egy nemzetközi párbeszédre vitára keretek között szükség van, mivel a technológia terjedőben van, és visszatérek a kezdetekre mondottra, az hogyan magyarázzuk el azt, hogy az amerikaiaknak joguk van bevetni ezt, gondolhatjuk a nem, velünk nem egy szövetségben állók is, miért is, mondjuk a tibeti ellenzékeket ugyanúgy miért ne iktathatnák ki. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ők nem tehetik ezt, mi pedig igen. Nagyon nehéz kérdéseket vetesz fel. Ennyit szeretem volna elmondani, természetesen kérdésekre szívesen válaszolok. Danke, Monsieur Grand, und in Köszönöm szépen Grand úrnak a prezentációt. E, igen, nagyon jó, hogy a e, háborús e, tevékenység kör, körében meggyilkolt civil, civilekre is utalt, hiszen nem olyan régen halt meg, pontosan egy fegyverekkel ellátott drónok által elkövetett támadásban hét civil Pakisztánban. Sajnos az a helyzet, hogy pontosan a civil áldozatok száma nő, és pontosan ennek a jelentőségét kell aláhúzni. A RIPRIV szervezet is ezzel foglalkozik, az ő képviselőjük fog majd következő, következőnek felszólalni azt a helyzetet elemzi, aki, amelyben a, a hadviselés közben drónokkal folytatott tevékenység miatt vagy meghalnak, vagy, vagy nagyon, nagyon súlyos helyzetbe kerülnek a civil lakosság nagy rétegei. Úgyhogy meg is adom a szót Hilary Brooknak. Köszönöm szépen. A Reprieve egy egy háború, terrorizmus elleni háború megfigyelését és a, annak, azoknak a hatásait enyhíteni kívánó szervezet, és sajnos a guantanamo-i bebörtönzöttek jogáinak védelmen kívül ez a legnagyobb problémánk. Természetesen a drónok, drónokat megfigyelési célra felhasználják, olyan célokra is, amelyek a terrorizmus elleni harchoz nem kapcsolódnak. Ezek is elég ellentmondásos célok, de mivel a személyi adatok és a személyiség jog, jogok is sérülhetnek, ezzel, ennek során egyre ellentmondásosabb lesz ez az ügy. Nemrég egy amerikai tisztviselő azt mondta, hogy a e, bosztoni bombázással kapcsolatban is nagyon szívesen hagyná jóvá a drónok használatát. De hogy? Fegyveres drónokra gondolt esetleg? Vagy csak megfigyelésre? Vagy meg, megpróbálná egy ö, ö, sebesült csónakban elrejtőző embernek a felderítését drónok segítségével? Ezek csak üres szavak voltak az ő szájából, de e, e, ebből is látszik, hogy mennyire ellentmondásos ez az egész kérdés. Nagyon fontos jogi kérdések merülnek föl a drónok használatával kapcsolatban legálisak a drónok nemzetközi törvények értelmében, és a fegyveres fegyveres konfliktusokban használhatók, egy ország szuverenitását megsértik, például Jemen vagy Pakisztán, Pakisztán jóvá hagyhatja az USA hadserege vagy a CIA által bevetett drónok használatát? Hogyha Pakisztánban valóban erről van most szó, tehát akik korábban jóvá hagyták de most már esetleg nem hagyják jóvá, akkor hogy változtatja ez meg a bevetés feltételeit? Nagyon fontos kérdések ezek, amelyeket föl kell tennünk, és amelyeket föl is teszünk, például az Európai Parlamentben, az, az USA kongresszusában, és az ENSZ szervezeteiben is. A Reprieve, ahon, ahonnan én érkeztem, ez az olyan szervezet, amely ezeket az emberi jogi kérdéseket figyeli, kíséri különösen nagy figyelemmel. Leginkább a drónok használatának emberi jogi vetületeit próbáljuk meg megközelíteni hiszen különösen a drónok használatának polgárokra gyakorolt hatásai fontosak, nem is csak a háborús zónákban, hanem a háborús zónákon kívüli területeken, Pakisztánban, Jemenben, Szomáliában. Afganisztánban NATO és a szövetségesei is használják a drónokat. Nemrég volt egy megfigyelő misszió ott, a, amelyről hallottuk, hogy igenis használják, és igenis vannak civil áldozatai is a drón tevékenységnek. Erről tovább kell majd beszélnünk. Tudjuk, hogy Afganisztánban tehát a drónok hasonló problémákat okoznak, viszont Afganisztánra mindig is ráirányult a nemzetközi figyelem, és ez talán segít abban, hogy a problémás kérdéseket megoldják a 2004-től fogva próbálják meg a háborút fokozatosan abba hagyni Afganisztánban, de az a kérdés, hogy mi marad meg ott, és hogy ezek közé tartoznak a drónok, tartoznak-e a drónok is, oda tartoznak-e az ott hagyott arzenálhoz. Jemen, Pakisztán nem tartozik a háborúval sújtott területek közé, de ott is nagyon sok CIA, illetve USA által folytatott tevékenység folyik, többek között a törzsi területeken is, és ezek a területek sokkal kevésbé elérhetőek földrajzi és politikai értelemben egyaránt. A drónok hatása ilyen helyeken, ahol egyébként sem sincs megfelelő infrastruktúra, és ahová nem irányul világszinten figyelem, sokkal problematikusabb. A rendszerünk, a szervezetünk tehát Pakisztánba és Jemenbe küldött megfigyelőket, akik meginterjúolták az embereket, és megkérdezték őket, hogy milyen hatással van rájuk a drónok alkalmazása. Az eredmény megdöbbentő, mert mert pszichés és fizikai szempontból is rendkívül nagy károkat okoz. És most nem arra gondolok, hogy valaki megsebesül egy drón támadás során, hanem hogy a mindennapi életükre, a mindennapi átlagos tevékenységükre milyen hatással jár a drónok használata. A drónok használata tulajdonképpen terrorizálja a polgári lakosságot, nagyon kemény következményekkel jár, és ez bizony már a vállalati felelősségvállalás kérdését is felveti, hiszen ki tudja, hogy a drónok, te, drónok előállítói gondolnak-e arra, hogy ilyen fajta következményekkel is járhat az ő tevékenységük. Tehát el, ezen kell átgondolko, el, elgondolkodni, és igenis át kell gondolnunk, hogy a drónok ö, alatt élő lakosságra milyen hatással van a drónok jelenléte. Ö, gyakran napi 24 órában röpködnek az emberek fejük felett a drónok. Van úgy, hogy látják őket, van úgy, hogy nem, de a hangjuk alapján mindig azonosítják őket, és tudják, hogy ott vannak. Az emberek, a gyerekek, a felnőttek félnek tőlük, mindennapi tevékenységüket állandóan megszakítják, és emiatt az e- társadalom teljes működése hanyatlóban van, hiszen a tanárok félnek elmenni az iskolába tanítani, a gyerekek félnek elmenni az iskolába, a boltok működése is megáll, és ez bizony a már amúgy is gyengén fejlett régiók gazdaságát tovább rontja. Még a piacra menetel is veszélyes lehet, hiszen nem tudja az ember, hogy mellette pont kimegy el, hogy hát ha az az, az illető dróntámadási célpont. És bizony ez is felveti azt a kérdést, hogy az elszámoltathatóság mennyire fontos. Biz, ugye azok az emberek, akik akik a mindennapi életüket próbálják élni, nem tudják, hogy a drónok céllistáján milyen emberek szerepelnek. És ez különösen igaz azokra az emberekre, akik az eltávolodott, távol levő törzsi területeken laknak. Most a dupla támadás is fontos kérdés itt, hiszen lehet, hogy egy Hellfire rakéta eltalál egy házat, nem biztosak benne, hogy az illető, akit megcéloztak, meghalt-e, és ilyen módon, amikor már az, a, a házban bombázottak segítségére sietnek további polgári lakosok, akkor még egyszer ö, odalőnek egyet, csak annak érdekében, hogy biztosak legyenek abban, hogy eltalálták a célpontot is, de ez azzal jár, hogy ugyanakkor a a sérültek siet, segítségére siető polgári lakosság, illetve civil, civilek is megsérülhetnek, sőt, akár meg is halhatnak és természetesen azok, akiket vétlenül találtak el, szintén meghalhatnak egy ilyen dupla támadásban. Az emberek nem bíznak egymásban, a közösségeket ez szétre, szétszakítja, hiszen nem tudják, hogy ki a célpont. És esetleg ki tudja, hogy pont nem a szomszéd jelenti-e föl az embert. Ö, állítólag vannak olyan csippek, akik amelyeket a CIA az informátornak odaad, és az informátor aztán ezt valakinek a küszöbére teszi, azzal jelezvén, hogy ezt az illetőt kell megcélozni drónnal, de ki tudja, hogy pont arra küszöbre teszi -e, ahova kell tenni. Úgyhogy ez a bizonytalanság is tökre teszi az emberek egymásba vetett bizalmát és a közösségeket. Aztán a pontosság is szerepet játszik itt, már említettük itt ezeket a bizonyos profilírozott támadásokat, aki úgy viselkedik, gyanúsá tehető, vagy úgy néz ki, mint, a, mint, mint egy katonai tevékenységet végző ember, már is gyanús lehet, és már is célponttá válhat, már is halálos ítéletet kaphat ilyen módon és ez szintén nagyon nagy aggályokra ad okot. Egyszerűen a közösségeken belül nem tudja már ilyenkor senki, hogy milyen viselkedés lehet gyanús hogyha két kettesével, vagy sétál, megyünk-e sétálni, akkor az már gyanús, hogyha négy ember ül egy autóban, akkor az már gyanús. Ezeket a kérdéseket teszik föl az emberek maguknak minden egyes nap tehát mondjuk, hogyha az ember 18 és 46 éves közötti korosztályhoz tartozik, akkor egyszerűen nem érezheti magát biztonságban. Tavaly az jutott a tudomásunkra, hogy egyszerűen az ilyen életkorú emberekről automatikusan feltételezik, hogy, hogy katonas, katonai tevékenységet végeznek, és csak a haláluk után lehet esetleg megállapítani, hogy ez igaz volt, vagy nem. Két nagy cikk is megjelent nemrég, amelyből megtudhattuk, hogy a CIA célzott tevékenységét alaposan megvizsgálták, és ők is nagyon jól tudják, hogy körülbelül 2-3 százaléka a célzott támadások áldozatainak az, aki valóban magas tisztségű katonai, katonai személynek mondható. 3000 személy közül, tehát csak 2-3 százalék az, aki ellen valóban indítható lehetett volna egy támadás, és ez nagyon-nagyon kis arány. Ennél sokkal nagyobb biztonságra van szükség, sokkal jobb elszámoltathatóságra van szükség annak érdekében, hogy a civil lakosságot ne sújtsa ilyen mértékben a, a dróntámadás. Egyre több interjút kell elkészíteni jemeni, pakisztáni és más lakossal, lakosokkal, annak érdekében, hogy az ENSZ kiegyensúlyoz, ki tudja egyensúlyozni az USA ilyen, e, USA-nak ezt a viselkedését, ezt az álláspontját, hogy ne vesszen el több civil élet már ebben a drónok által végzett harcban. Köszönöm szépen. Video. Köszönöm szépen. Most lesz egy 5 perces videóbejátszás Mary Ellen O'Connell részéről, aki nemzetközi vitarendezési szakértő a Notre Dame Egyetemről az Egyesült Államokból. Az ő videója után pedig megkezdhetjük a vitát. Köszönöm szépen! hogy felkértek erre a prezentációra. Elnézést mondja az elnök azt, hogy kérem, a... kapcsolják le a videót, hiszen szükségük lesz a hallgatóknak a fülhallgatókra, mert a teremhang nem lesz elég hangos. Köszönöm szépen, hogy felkértek erre a prezentációra a célzott gyilkolás leírására. A Szenátus Alkotmányos Polgárjogi Albizottságának is megtartottam ezt az előadást. A CIA 2002. novemberében Jemenben hajtott végre először dróntámadást. Két Hellfire rakétát indítottak egy Predator drónról, amelyel hat embert öltek meg. Jemen, Szomália és Pakisztán területén több száz támadásban több mint négyezer embert ölt meg az usa a két-háromszáz gyermeket is. A legtöbb haláleset az első Obama adminisztráció alatt történt. Általánosságban ez a jogjellenes eljárás és a kapcsolatban az adminisztráció nem mondta azt, hogy a nemzetközi jog nem alkalmazható. Azonban az igazolás, amit felsorakoztattak, az félreértelmezi a nemzetközi jogot. Most arra világosá vált, hogy a kritikus jogi ügy az, hogy a fegyveres konfliktus övezetein kívül hajtanak végre gyilkosságokat. Erre három magyarázat van. Az egyik, hogy globális háborút folytatunk bizonyos militáns csoportok mell- ellen. Második, önvédelem az ENSZ alapokmány 50. cikke értelmében, és harmadik, a célország kormánya beleegyezett. Első. Mindenkinek van magától értetődő alapvető joga, hogy éljen. Ezért aztán a halálos csapások konfliktus zónán kívüli alkalmazására korlátozások érvényesek az államok részére. Csak akkor alkalmazható ilyen, hogyha jogszerűtlen erőszaktól akarnak embereket megvédeni, és korlátozási és feltételei vannak. A Bush adminisztráció a szeptember 11-i támadás után azzal érvelt, hogy az USA globális háborút folytat a terrorizmus ellen, és ezért az Al-Qaida és a talibá, talibok feltételezett tagjait fogva tartották, ahol sikerült őket elfogni. Kampánya során 2008-ban Obama mással érvelt. Ő azt mondta, hogy nincs globális háború, azonban utána csak a címke változott, a cselekvés határ, határ, hasonló maradt csak belső szempontból, belpolitikailag kevésbé koherens lett a politikája. Az Egyesült Államok most fegyveres harcban, fegyveres konfliktusban van az Alkaidával és a tálibokkal és az ezekhez csatlakozó erőkkel. Számomra a Bush és Obama politikák közötti különbség észrevehetetlen a terrorizmus soha nem fog befejeződni, és a terrorista csoportok sem fognak megszűnni. Ráadásul Obama elnök sem mondja azt, hogy az USA globális háborúban lenne. Az adminisztráció nem mondja azt, hogy például Németországban, az Egyesült Királyságban vagy az USA-ban embereket fog megtámadni. Úgyhogy a jogi igazolás nem arra alapul, hogy egy globális konfliktusban lévő emberek ellen akarnak fellépni, hanem gyenge államokban lévő emberek ellen akarnak fellépni. A gyenge állam azt jelenti, hogy nem akar vagy nem úgy akarja a terrorizmus ellen felvenni az állam a harcot, hogy ezt az USA szeretné. Az elnök és jogi tanácsadói amúgy sem határozhatják ezt meg. A fegyveres konfliktus nemzetközi jogban nagyon fontos. Az emberek életének az elvétele nem lehet önkényes és nagyon más a helyzet, hogyha valaki fegyveres konfliktusban van, vagy nincs. A nemzetközi humanitárius jogszabályok csak a fegyveres konfliktusra vagy a megszállásra vonatkoznak. Az Európai Unió is azt mondja, hogy az, a fegyveres konfliktusból menekülőknek menedéket kell adni. Én egy nemzetközi jogi szövetségnek voltam az elnöke, és vizsgáltunk nemzetközi bizonyítékokat, hogy amivel meg lehetne határozni, hogy mi jelent egy fegyveres konfliktust. Egy fegyveres konfliktusban legalább két vagy több fegyveres szervezet csoport bizonyos intenzitású harcot folytat. A pakisztáni, szomáliai és jemeni gyilkosságok nem ilyen fegyveres konfliktusban történtek. A másik igazoló magyarázat az 51. cikk, az önvédelem. Az ENSZ alapokmájának már 2.4-es cikke az erőalkalmazását bizonyos minimum szintre szorítja. Erre két kivétel van. A hetedik fejezetben az SBT-nek van lehetőség, hogy engedélyezzen erő alkalmazását a béke megsértése vagy béke fenyegetése esetében. A hetedik fejezetben van egy 51-es cikk, ami hogyha a fegyveres támadás következik be, mielőtt az SBT lépne, akkor lehetővé teszi a reagálást. Ezek a korlátozások megkérdőjeleződtek azonban Amerikában. 2005-ben azonban egyoldalúan megerősítette az ENSZ csúcsértekezletén az összes állam ezt az alapokmányt. A Nemzetközi Büntetőbíróság például 2007-ben világosá tette azt, hogy az önvédelem egy sajátos jelentéssel bíró kifejezés. Az 51. cikkre való utalás szerint egy áldozat állam folytathat támadó katonai fellépést azon ország ellen, amely a kezdeti támadást ellene megkezdte. A nemzetközi jogszabályok szerint például masszív támadásokat folytathatnak az illető állam területe ellen, ellentámadást, de ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy a nem állami jellegű fél van a háborúban, akkor annak legalább államszerű képződményt kell alkotnia, mint például Észak-Irakban vagy a tálibok esetében Afganisztánban 2001-ben ez előfordult. Tehát a terület a védekező államnak is fel kell tudni mutatni azt, hogy az támadó állam elleni támadás feltétlenül fontos, hogy a céljukat, azaz az önvédelmet elérjék. Azt is bizonyítaniuk tudni kell, hogy a katonai erő alkalmazása védelemben nem fog aránytalan pusztításhoz vagy életek aránytalan elvételéhez vezetni. A támadás csak akkor elfogadható, hogyha a veszély közvetlen. Van egy nagyon híres levélváltás az USA és Nagy-Britannia között 1842-ből a Caroline nevezetű hajó miatt. Ekkor az USA azt mondta, és az Egyesült Királyság egyetértett, hogy önvédelmet csak szükség esetén lehet akkor alkalmazni, hogyha azonnal és túlerő ellen lépnek fel. Obamáik az imminens, azaz azonnal és közvetlen fenyegetés kifejezést nem nagyon tudják használni. Nem csak azt mondják, hogy az USA önvédelemben azonnali, közvetlen veszély esetén használhat, akkor is használják, amikor nem tudják igazolni, nem tudják bizonyítani azt, hogy a veszély közvetlen. Ráadásul ez a Carolina eset amire utalok, ez az ENSZ 51. cikke előtt száz évvel történt. Ez az elf tehát már nagyon régen létezik az 51-es cikk mellett. A jelentő, a kisebb fenyegetések, mint például a legtöbb terrorista fenyegetés, a bizottsági, biztonsági tanácshoz való fordulást, gazdasági szankciókat, a nemzetközi pol- rendőri erők összefogását kellene, hogy igényeljék, nem ilyen csapásokat. Aztán a harmadik, a beleegyezés. Az emberek megölése vagy pusztítás egy másik állam területén szintén szigorúan korlátozott a nemzetközi jog értelmében. Először is a beleegyezésnek az ország valós vezetőjétől kell érkeznie. Gyakorlatilag a kormánynak meg kell hívnia a saját katonai fellépéseinek a kisegítésére a külső állam haderejét. És csak akkor a, vethetőek be ezek, hogyha például polgárháború van, vagy felkelés, mint például Afganisztánban ma. Az összes egyéb ilyen jellegű külső katonai beavatkozás az a nemzetközi jogszabály megsértésének tekinthető. Miért nem elégséges a jogi elemzés az adminisztrációnak. Két lehetőséges választ tudok erre adni. Az egyik, hogy az usa nem akarja figyelembe venni a nemzetközi jogot elégséges mértékben. Még olyan jogászok is vannak a, az igazságügyi minisztériumban, akik ellenségesek a nemzetközi joggal szemben. Általában nem akarják megérteni vagy értelmezni az elvárásait. Még akkor is, hogyha jobban értenének a nemzetközi joghoz az Egyesült Államok jogászai, akik ezekkel a területekkel foglalkoznak, még akkor is ott van ez a probléma, hogy a kormány őszintén akar-e jogi tanácsot kérni, vagy pedig csak igazolni akarja a fel cselekedeteit a jogászok értelmezése nek köszönhető. To discuss. Köszönöm. Az, uh, At the end of this session we have to think how we can... Um, azt hiszem, hogy az teljes képet kaptunk a szakértőinktől. Most azon kell csak elgondolkoznunk, ezeket a véleményeket hogyan használjuk föl. Gomes asszony kért elsőként szót. Vannak olyan napok, amikor az ember keményen dolgozik ebben a parlamentben, és felmerül bennünk, hogy van-e értelme ennek az egésznek? Hogyha az emberek nem látják, hogy mi relevánsak vagyunk. de most egy olyan napot élünk, amikor egyértelmű mindenki számára, hogy fontos, amit a parlament csinál, és hogy igenis releváns a munkánk, hogy ha valóban meg tudjuk akadályozni az olyan eseteket, mint amelyről beszámoltak nagyra becsült tudós vendégeink. Külügyel foglalkozó parlamenti képviselőként eh, nem újdonság számomra, amit ma itt hallottam, de teljesen más ként hangzik ez a, eh, a szakértők eh, szájából, amikor valóban ilyen szakértő szemmel vázolják fel a helyzetet, a problémát, és valóban eh, az ember szíve összeszorul, amikor azt hallja, hogy a civileket is eh, megcélozzák. Szerintem ez nem csak emberjogi kérdés, bár én voltam az egyik, eh, aki, egyik képviselő, aki javasolta, hogy erre a meghallgatásra sor kerüljön ebben a témában. Mi persze emberjogi kér, mm, szempontból közelítünk ehhez a Droászak Bizottságban, de örülök annak, hogy a biztonság és védelmi politikai albizottsággal eh, kéz a kézben szerveztük ezt a meghallgatást, hiszen ez nem csak a külügyi bizottság elé tartozik, hanem az egész parlament elé minél hamarabb egy állásfoglalást eh, kell eh, elfogadnunk. Az Sarah Lutford-ot látom, itt, aki az egyik javaslója volt ennek a meghallgatásnak, az amerikai küldöttségnek az alelnöke ő. Nos, az amerikai küldöttségünknek napirendre kell tűzni ezt a következő ülésen, vagy amerikai látogatáson ezt a témát. A transatlanti párbeszédnek hangsúlyos elemévé kell, hogy váljon ez a téma. Hiszen Mindenkinek értenie, látnia kell, hogy az amerikai kormány botrányos politikája miatt mi forog itt kockán. Én eh, eh, nem szavazhattam, de mégis eh, nagy Obama mondhatom, hogy rajongó vagyok, mindenképpen támogatom innen a távolból, és elképesztőnek tartom, hogy az Obama kormányzat alatt meg hatszorozódott a drónok bevetése Bush kormányzathoz képest. Persze nyilván ez részben a technológia fejlődésének köszönhető, vagy tudható be, de egyértelmű az is, hogy az amerikai kormányzat teljesen jogszerűtlen politikát folytat ezzel a célzott gyilkosságokkal, ami ráadásul indokolatlan is. A drón technológia előnyeit saját szememmel tapasztalhattam, ahogy arra rámutattak a szakértőink. Nem a technológiával van a baj, nagyon is hasznos lehet a drón technológia adott esetben, adott körülmények között. A kongói CSDP küldöttség tagjaként 2006-ban az UAV-k, amik szintén drónok, nagyon sokat segítettek abban, hogy feltérképezzük Kongóban ezeket a városi területeket, és így az ENSZ felkérésére érkezett európai küldöttség így segíthette a demokratikus választások lefolytatását. Kérdésem tehát Gran úrhoz főként az, hogy a civil felhasználásra ki tudna bőven térni? Pár példát hozott, de jó lenne, hogyha Grand úr e, további példákkal is szolgálna, hogy jobban lássuk, értsük a helyzetet. Meggyőződésem emellett az is, hogy az uniós tagállamoktól és intézményektől azt kell követelnünk, hogy emeljék fel a hangjukat, és nem szabad engednünk e, hogy folytassa Amerika ezt a programot, ilyen pusztító következményekkel járó programot. Nem csak arról van szó, hogy terjedőben vannak a, a, a drónok, és egyre több a jogszerűtlen bevetés. A végső a terrorizmus terjed emiatt, hiszen van akció, mindig van reakció, visszavágnak a terroristák is. és bármikor előfordulhat az, hogy mondjuk tibetiek ellen bevetik, vagy az ellenzékiek ellen bevetik a drón technológiát, nem amerikaiak. Vagy mi van akkor, hogyha nem csak állami szereplők használják a drón technológiát? Jó lenne, hogy a szakértőnkkel is beszélnek. Mi van akkor, hogyha egy terrorista csoport fog egy drónt, egyébként ehhez viszonylag könnyű hozzájutni, csak egyszerű drón technológiához hozzáfér, és valami csúf dolgot, bombát, mérget dob mondjuk egy EU-s vagy amerikai nagykövetségre. Mondjuk Guinea Bissau-ban, ahol a biztonsági helyzet nem túl rózsás. Köszönöm, Anna. Hatan kértek szót. Szeretném, hogyha a külszolgálat is felszolgálna. Nikolaj asszony. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a drónok tárgyában folytatott vita megmutatja, hogy mennyire fontos a technológia befolyása mindennapi életünkre, különösen társadalom életére. Nagyon világosan megkülönböztetjük a drónokat és a drónok felhasználását. Ezt a megkülönböztetést mindenki számára világossá kell tennünk ugyanis ez egy pontosan egy ilyen tipikus kettős felhasználású eszköznek mondható, hogyha polgári célokra használjuk föl, rendben van, igaz, hogy akkor is meg kell jogosul, meg kell indokolni a, a felhasználást. Ha viszont fegyveres konfliktusban használják fel a drónokat, én azt hiszem, hogy jelenleg a nemzetközi jogok, jogszabályok lefedik a drónok felhasználását, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az első terület az pontosan a felderítés területe volt, el, elsősorban a CIA volt felelős a drónok használatáért. Tehát a felderítés szempontjából is elfogadható a használatuk titkosszolgálatok ezt jóvá is hagyják. Ott van aztán, ott kezd aztán a probléma ö, megjelenni, amikor ugyanazzal az irányítható rakétával, tehát az irányítható rakétával együttesen használjuk föl a drónokat, hiszen úgy gondolom, hogy technikailag ez ugyanaz a feladat. És hogyha fe, nem fegyveres konfliktusos területen használjuk fel, mit jelenthet ez? Tehát a klasszikus hadviselésben használhatok? Jóvá lehet hagyni a nemzetközi jogszabályok értelmében valóban indokolható az, hogy az 51-es cikk alapján indokolják meg az amerikaiak azt, hogy ez egy prioritást jelentő ország, és hogy ez elég jogi alapot ad arra, hogy az USA például a drónokat felhasználja ilyen, ilyen célú bevetésekre? Én úgy gondolom, hogy nem. De hadd tegyek föl néhány kérdést a szakértőknek. Először is úgy gondolják, hogy szükség lenne a jelenlegi jogszabályokat újra tárgyalni annak érdekében, hogy az, ennek az új típusú fegyvernek a kérdését is megközelítsük, hiszen ez új típusú fegyvereket is jelenthet, és annak érdekében, hogy világosabbá tegyük a szabályokat. Hiszen a klasszikus hadviselés fogalma az elkövetkezendő 20-50 év alatt meg fog változni, illetve teljesen el fog tűnni. Ezért a nemzetközi törvények jogalapját nem fogjuk tudni kihasználni, hiszen azok nem követik megfelelő ütemben a technológiai fejlődést. Ezért van szükség ezekre a tárgyalásokra, hiszen az e területen folytatott kutatás szuperszonikus sebességgel folyik. Második kérdés az a polgári célú felhasználás kérdése. Egy picit részletesebben leírnák szakértőink, hogy a polgári cél, célokra, gazdasági egyéb haszon, célokra hogy lehetne még használni a drónokat? Elnök, köszönöm szépen, kopasszonyé a szó. Köszönöm. Én is gratulálok az albizottságoknak e, e, ennek a nagyon időszerű vitának a megszervezéséhez. Fontos, egyetértek annával abban, hogy szükség van egy állásfoglalásra, mégpedig sürgősen. Tegnap kaptam éppen egy e-mailt, két nemzet nemzetközi emberi jogi szervezet írt Obamának egy levelet a célzott gyilkosságokról és a drón támadásokról, amelyeket a terrorizmus elleni harcban alkalmaztak. A parlament már többször fölemelte a hangját az Egyesült Államok drónpolitikája ellen, amely ellentétben áll a jogállamisággal és a nemzetközi jogszabályokkal. Ezért is nagyon fontos ez az álláspont, állásfoglalás és a konkrét eseteket egy kicsit szélesebb körbe kell, majd szélesebb konszektusba helyezve kell majd megállapítani, hogy a drón, drónoknak milyen szerepet adhatunk a nemzetközi hadviselésben. Obama elnök kijelentette, hogy ő hajlandó a halálos támadások, célzott támadások tárgyát átláthatóbbá tenni. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a jogi keret tisztázása a legfontosabb, hiszen ennek meg kell felelnie a humanitárius és jogállamiság területén elfogadott jogszabályokkal. Egyszerűen el kell ismernünk először is azt, hogy semmiféle ilyen, formá, ilyen formában végzett gyilkolás, öllés nem lehet legális, hiszen mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz. És ugyanúgy a fegyveres konfliktusban való használata is problematikus. Egy másik olyan terület, amely amely problématikus, az az export, hiszen az a drónokat exportálni lehet, és azok aztán ö, rossz kezekbe kerülhetnek. Ezért fontos, hogy ennek a kérdésnek is az ellenőrzését erősítsük meg. Emerson úrtól kérdezném, hogy az Európai Unió és tagállamai milyen szerepet játszhatnak mindezekben a tárgyalásokban. Mit szeretne ön, mit vár el ön tőlünk annak érdekében, hogy a drónok felhasználásának jogi kereteit tisztán, tisztázhassuk? Elnök asszony, Lutford asszony kapja meg a szót, mivel nem sokára el kell mennie. Köszönöm szépen, elnök asszonyok. Köszönöm, hogy megtartották ezt a meghallgatást. Anna gomez és egy másik kollégámmal volt lehetőségünk egy informális meghallgatást tartani, és nagyon örülünk annak, hogy ez a formális esemény is létrejött. Nagyra értékelem az összes felszólaló hozzászólását, de konkrétan szeretném elismerni, és hát emlékeztetni magunkat arra, hogy muszáj reagálnunk Emerson úr felhívására, hogy kezdeményezünk egy EU-s reagálást mindenre. Ezt akár otthon is megkezdhetnénk a nemzeti parlamentjeink és kormányaink részvételével. Különösen az én országomban, az Egyesült Királyságban már érdemes lenne ezt felvetni, de érdemes lenne végig gondolni azt is, hogy egy plenárison elhangzott kérdéssel megindíthatnánk ezt a vitát, és ösztönözhetnénk az EU-t arra, hogy valamilyen reakciót adjon, hiszen az EU-nak van lehetősége arra, hogy vezető szerepet ragadjon magához, és a nemzetközi jog felhasználásával visszacsapjon, felvegye a harcot. Kona, Okona professzor is mondta, hogy 4000 halálesetről volt szó, két-háromszáz közülük gyermek. Ne felejtjük ezt el, de ennél elvontabb módon is elmondhatjuk, hogy a nemzetközi jogrendszernek ez egy komoly fenyegetés. Évtizedeken, évszázadokon keresztül folyamatosan érvényesnek tartottuk 1842-től kezdve ezt a doktrinát a háború jogával kapcsolatban, az önvédelemmel kapcsolatosan. Az Európai Parlament képviselőiként kötelességünk egy koherens EU-s reakciót kezdeményezni vagy kialakítani. Az elmúlt évtizedben nagyon sok elvárásunk volt a koherens és határozott EU-s fellépéssel kapcsolatban, különösen a kínzások és a titkos fogolyszállítások területén. Sajnos nem jártunk olyan sikerrel, mint szerettük volna, de reméljük azt, hogy tovább tudunk lépni, és itt valós választ tudunk kapni. Egészen szeptember 11-ig nagyon sok transatlanti vitára került sor. Egy tanácsi munkacsoport is foglalkozott ezzel, azt hiszem, hogy végül sikerült néhány barna borítékba rejtett papírt vagy dokumentumot kicserélnünk, de hát ha visszagondolok ezekre a megbeszélésekre, akkor az amerikaiak megpróbálták az EU-t meggyőzni. A Bush adminisztrációnak volt legalábbis az a megközelítése, amely széles nagymértékben a globális terror elleni háború elemeiről foglal, elemeivel foglalkozott a nemzetközi jog és a Genfi Egyezmény szempontjából is. De aztán szépen csendben elmentek Brüsszelből azok az emberek, akikkel ezekről a dolgokról tárgyaltunk, és most egy sokkal láthatóbb és hallhatóbb reakcióra van szükségünk az EU részéről. Legalábbis én ezt értettem, ezt olvastam, hallottam ki a mai felszólásokból muszáj csinálnunk valamit, és meg kell próbálnunk felvenni a harcot, hiszen rengeteg veszélyt vetettek fel a ma délelőtti vitában a felszólalók. Vissza fog csapni ránk, vissza fog szállni ránk ez – a nyugatra, az USA-ra és miránk is, hogyha elterjednek ezek a drónok, akkor majd mi leszünk a célpontok, és akkor túl késő lesz bármilyen nemzetközi jogra hivatkozni. Köszönöm, most Kronberg asszony, és utána Tenok úr kapnak szót. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek Anna gomez hogy ez az egyik olyan nap, aminek van értelme. A terrorizmus elleni háború már elhomályosította a béke és a háború, a békés területek és a háborús övezetek közötti határvonalat. A terror elleni háborút aszimmetrikus háborúk leírására találták ki, olyan államok ellen, amelyek terrorista csoportokat látnak vendégül, vagy terrorista csoportokat ö, ö, tartalmaznak a területükön. Most a háborús övezetet a potenciális harcosokra is kiterjesztették a gyenge államokban, nem Németországban, de mondjuk Pakisztánban. Milyen nemzetközi jogról beszélünk tehát? Szeretném megkérdezni a szakértőket, hogyan tudjuk ezeket a jogi problémákat megoldani. Szerintem alapjával véve két domináns megközelítés van. Az egyik, megpróbáljuk a humanitárius jogszabályokat kiterje, kiterjeszteni. Hogyha a humanitárius jogszabályok jelen pillanatban csak háborús övezetre vonatkoznak, akkor a háborús övezet kifejezését terjesszük ki, vagy a humanitárius jogszabály hatáját terjesszük ki. Vagy legyen két sor humanitárius jogszabályunk, az egyik a háborús övezetekre vonatkozzon, a másik pedig a háborús övezeteken kívüli területekre. És ez utóbbiak mondjuk legyenek a gyenge államok, vagy az erős államok is, hát ez egy kérdés, meg az is, hogy a fegyveres konfliktusok pontos definíciója hogyan alakulna. Egyetértek az állásfoglalással, egyetértek az ENSZ álláspontjával, de a jogi szempontból önök szerint merre lépjünk tovább? Köszönöm, Kronberg asszony, Tenok úr. Um, Köszönöm, elnök asszony. Nekem kísérletére a véleményem. Személyes kapacitásommal beszélek. Tegnap vettem eh, részt a Védelmi Albizottságban egy meghallgatáson, amely különös tekintettel a transatlanti szabadkereskedelmi területről beszélt, hogy a katonai közbeszerzések ebbe a közös piacba eh, beletartoznának-e. Tehát ez valóban releváns vita, mivel Amerikával közös eh, az alapértékeink, és épp az arra készülünk, hogy az egyik legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodást hozzuk tehát, alá a világ történelemben. Nem Amerikát jöttem védeni, sőt a frakciómnak sincs álláspontja még hivatalos ez ügyben, még eh, nem jártunk a dolgok végére a frakción belül, ugyanakkor a Amerikának amennyire, akármennyire vitatott is a helyzet, vannak um, um, jogos érvei. Az aszimmetrikus hadviselés sajátos módon eh, a valóság részévé vált. A terrorista taktikával globális szinten korábban nem kellett számolnunk. A hagyományos eh, eh, hadviselés szabályai egész egyszerűen nem használhatóak. Itt igazából a parancsnoki lánc sem működik, a Genfi egyezményre magasról tesznek, nem viselnek egyenruhát, teljesen bevett dolog, hogy emberrabláshoz folyamodjanak, civileket sem kímélnek, és a hadifoglyok jogait is lábbal tapossák, nagyon sokszor barbár módon kezelik őket. Hogyha tömegpusztító fegyverek lennének, akkor ezeket is gondolkodás nélkül felhasználnák. Tehát bonyolult a helyzet, végig kell gondolnunk alaposan, éppen ezért a nemzetközi gondolkodásmódnak és a jogszabályoknak, a joggyakorlatnak kell változnia. Persze az nem megy, hogy egy kell saját kezébe veszi a jogot, a törvényt egy ország is egyoldalúan fellép katonai eszközökkel, fegyverekkel, de a meglévő jogszabályok nem biztos, hogy erre az új helyzetre teljes mértékben alkalmazhatóak. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a drónok bevetése a jelenlegi formájában, főként a civil áldozatok miatt elítélendő, ugyanakkor minden háborúban vannak civil áldozatok, és az ebben a parlamentben a, már ezerszer beszéltünk például a taposóaknákról, az uránról, és így tovább, és így tovább, tehát ezeket az ezekre vonatkozó szabályokat már ezerszer átrágtuk. Sokan azt mondták a szakértők közül, közül, hogy ez teljesen elfogadhatatlan. Vegyük mondjuk csak Pakisztánt. Mi van akkor, hogyha a terroristák felülkerekednek Pakisztánban, és egy nukleáris fegyvert kaparintanak meg? Tudjuk, hogy vannak atomfegyverek Pakisztánban. Globális szempontból milyen veszélyt jelentene, biztonsági veszélyt, hogyha egy terrorista államban a terroristáknak atomfegyverük lenne, és az egész világ ellen fordulnának. Amerikának ilyen dilemmákkal kell szembenéznie, talán ezért kellett ilyen különleges eszközökhöz folyamodniuk, hogy megvédjék magukat és érdekeiket. Éppen ezért mondom, hogy alaposan körül kell járnunk ezt a problémát, újfajta gyakorlatra van szükség. Thank you, Mr. Tenok. Um, and before I give the floor... Köszönjük, Tenok úr, mielőtt a külszolgálatnak adom meg a szót, szeretnék én is pár keresetlen szót szólni. Német képviselő vagyok. Németországban a védelmi miniszter azt kérte a parlamenttől, hogy hagyják jóvá a fegyveres drónok alkalmazását. A parlamenten kívül már parázs vita zajlott ez ügyben, érdemes azt mondani, hogy a védelmi miniszter végül a kérelmét visszavonta, választások is közelegnek Németországban, jövőre újraindul majd ez a vita. Az Európai Parlamentben beszélni erről a civil társadalom szakértőivel. Nagyon fontos ezen a ponton, persze humanitárius, nemzetközi jogi szempontból. E, roppant összetett bonyolult kérdés, ugyanakkor egy új dimenziója ez a világunknak, amely folyamatosan változik, alakul, ezért ez a közvélemény számára is roppant fontos és érdekes. A frakciónk támogatja Gomes asszony egy ilyen állásfoglalás elfogadását, a DROA szakbizottság pedig eh, Pakisztánba úgy is küld egy eh, küldöttséget, egy delegációt, aki az emberjogi helyzetet vizsgálja majd, és eh, ott a drón támadások áldozataival is fogunk találkozni. 2012. májusában Jemenben is jártunk, pont a, akkor, amikor az amerikai kormányzathoz fordultak segítségért, hogy drónok segítségével lépjenek fel az alkaida csoportok ellen, hát akkor nagyon érdekes volt a vita. Most pedig eh, Jemenen belül is változik eh, a közvélekedés a sok civil áldozat miatt. Most már a jemeni eh, szervek is azt mondják, hogy a terrorista csoportok a, az áldozatokkal érvelnek, a civil áldozatok segítségével verboválnak új jelentkezőket a terrorista kiképző táborba, táborokba. A külszolgálat részéről Tim Truns van közöttünk, kérem fejtse ki a véleményét. Very much, and, um, thank you very much for organizing. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást, és lehetőséget adtak a külügyi szolgálatnak arra, hogy hozzájárulhasson a maga véleményével tudjuk, hogy egyre nagyobb mértékben használják a drónokat katonai célokra, különösen, ahogy Gomez asszony említette, például a kongói esetben, a kongói műveletnél békés célokra használták fel a drónokat, de vannak rendfenntartási célú drón használ, felhasználási esetek is, és ez egy nagyon ellentmondásos kérdés az emberi jogok szempontjából kérdéses, hogy fegyveres drónokat célzott támadásban lehet-e alkalmazni, különösen alkalmazni lehet ezeket terrorizmus elleni harcon belül. Először is hangsúlyoznám, hogy hivatalosan kialakult álláspontunk még nincs ebben az ügyben, de le tudom írni, hogy milyen álláspontok léteznek, és amelyek relevánsak lehetnek ebben a vitában. Ahogy a szakértők is mondták, nagyon fontos, egyik legfontosabb dolog az, hogy a a drónok felhasználása körül el tudjuk különíteni a különböző kérdéseket, tehát magát a technológiát és a jogi keretet is világosan elkülönítve tudjuk látni, ne keverjük ezeket össze. Az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a terrorizmus elleni harcon belül betartsák a nemzetközi emberi jogokat, illetve a, a jogállamiság követelményeit, és a hatékony terrorizmus elleni harcot csak úgy tudjuk elképzelni, hogyha közben védjük a civil lakosság életét és érdekeit. A katonai technológia felhasználása például ezen belül például a járó kérdése is nagyon vitatott volt annak idején, amikor száz évvel ezelőtt felmerültek most ez az új drón felhasználás is, az új technika is azért vitatott, mert igenis a célzott kivégzések alkalmával is használják ezeket, a célzott gyilkolások esetében is ez felveti azt a kérdést, hogy ez a nemzetközi jogi rendelkezéseknek mennyire felel meg. A, mivel, hogy súlyos megsértés az emberi jogoknak az, hogy valakit, az, őt megillető tisztességes peres eljárás nélkül öljenek meg. Ez tulajdonképpen a jogállamiság eszméjét ássa alá, amely számunkra a terrorizmus elleni harcban is a legfontosabb ér ezt, ezt a konfliktust nagyon helyesen leírták a hozzászólók. Esetleg ezt lehetne úgy árgyalni, hogy csak külön, különleges feltételek meglétele mellett lehetne terrorizmus ellenes harcban használni ezeket a drónokat, tehát hogy arányosan történjen. Kivételek létezhetnek, de ezek mellett is, és ezeken túl is nagyon súlyos kérdések merültek föl azzal kapcsolatban, hogy például a fegyveres konfliktus vagy az önvédelemhez való jog pontosan milyen meghatározást kapjon, milyen kompetenciák vannak annak eldöntésére, hogy hol történjen egy ilyen támadás, illetve hogy azután a civil károkról történő jelentéseket hogy kezeljék. Minden esetre nagyon pontosan elemezni kell az adott támadás megelőző és az utána fel, kialakult helyzetet is. A tanácssal Alaposan meg fogjuk tárgyalni ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket teljes mértékben elemezni fogjuk, és ennek fényében nagyon hasznosnak tartom a mai vitát. Megjegyeztem a ö, ö, szakértők véleményét is. Ma megjelenik egy ezzel kapcsolatos tanulmány, amelynek elolvasását már nagyon várom, és Emerson úr vitában való részvételét különösen nagyra értékelem és megköszönöm. Jó, akkor most a szakértőknek adom vissza a szót, hogy válaszoljanak a kollégák által feltett kérdésekre. Tessék! Köszönöm szépen! Megpróbálom összefoglalni több kérdésre is adandó válaszomat. Először azzal a kérdésen, ezzel a kérdéssel kezdeném, hogy szükség lesz-e a szerződések, jogszabályok újra tárgyalására. Nem ez az első dolog. Az első dolgunk az, hogy a, hogy a már meglévő követelményeket betartsuk, és hogy nagyon világosan és átláthatóan döntsük el azt, hogy ki a cél, és hogy milyen módon lehet felhasználni a drón technológiát a támadásra. Tehát először az átláthatóságnak megteremtésére van szükségünk, és majd utána lehet elkezdeni a vitát arról, hogy vajon a jogszabályokat hozzá kell -e igazítani a technológiai fejlődéshez. Személyesen úgy gondolom, hogy először is az a feladatunk, hogy különítsük el azt a kérdést, hogy a technológiát hogy használják. Ugye itt arról van szó, hogy célzott támadás, és ez ugye összefügg az összes többi kommandós akcióval, akár légi, akár vízi, akár szárazföldi területen tervezik azt végrehajtani. Most arra van szükség, hogy a jelenlegi elveket megerősítsük, hogy az arányosság, a szükségesség, és az emberi jogok tiszteletben tartása, hogy ezeket az alapvető feltételeket erősítsük meg, illetve tegyük jobban érthetővé, igazítsuk hozzá a jelenlegi helyzethez. Az egyik kérdés, fontos kérdés az az, hogy mi egy fegyveres konfliktus, mi egy, egy harci terület, mi ennek a meghatározása csak van -e ennek egy földrajzi korlátozása? Nem csak a drónok ról van szó, hiszen már ö, kibertérben is folyik a hadviselés. Hát hogy lehet például a kibertéren belül meghatározni, hogy milyen határai vannak a, ö, egy, egy, egy harci területnek? Tehát nagyon fontos azt elfogadni, hogy nem lokális, hanem globális hadviselésről és hadviselési szinterekről van szó. Ezeket kell nagyon pontosan meghatározni. Tehát magának a fegyveres konfliktusnak az alapvető koncepciója ma már nem egy helyhez kötött, hanem egy kapcsolathoz kötött. Két rész, két résztvevő, két fél háborúzik egymással és ez nem korlátozódik egy bizonyos területre, ez érvényes teljesen mindegy, attól függetlenül, hogy hol vannak. És ezért a fegyveres konfliktus, mint olyan, már nem földrajzilag meghatározható koncepció, hanem kapcsolat által jellemzett, két ország között jellemzett összefüggés. Tehát ezzel kapcsolatban problématikus az, hogy az USA azt mondja, hogy hát igen, konfliktusban vagyunk, háborús konfliktusban vagyunk egy bizonyos országgal, és ezért bárhol megtámadhatjuk, ahol, ahol akarjuk. Mert ez a kérdés még nem tisztázott. Az lenne fontos, hogy először erről tartsunk nagyon nyílt hangulatú vitát az Egyesült Államokkal és más, más illetékesekkel is. Aztán még van valami, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mert ezt sokszor szem elől tévesztjük. Még hogyha a jelenlegi drón technológia nem is eléggé ö, jogszerű, az a probléma, hogy a jogi feltételeket valahogy hozzáigazítják a technológiai fejlődéshez, ahelyett, hogy a technológiát próbálnák meg korlátozni a jogszabályok alapján. Látjuk például az USA politikájában is ez a tendencia. A CIA úgy érvel, hogy mivel 2010 óta nem voltak járulékos károk, ezért joguk van ehhez, na de hát ez attól függ, hogy a járulékos kárt hogy definiáljuk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy egy bizonyos korosztályba tartozó minden férfi a támadott területen belül ö, jogosult célpont, akkor akkor, és, és hogyha azt mondjuk, hogy ennek e, e, ez csak úgy száfolható, hogyha a támadás után be, be lehet bizonyítani, hogy valaki nem volt az, hát egy dróntámadásnál ennek semmi értelme nincs, hiszen a drón nem tudja utána ellenőrizni hogy kit, kit gyilkolt meg, és ez bizony már nem, nem felel meg a nemzetközi jogszabályoknak, hiszen a nemzetközi jogszabályok szerint amíg nem biztos, hogy katonai szeméről van szó, addig polgári személynek kell tekinteni az, is, az illetőt. És csak akkor folytathatjuk a támadást, hogyha ezt a, ezt, ezt a megítélést teljesen világosan tisztáztuk. Tehát az a probléma, hogy a, olyan technológiát próbálunk meg belehelyezni a jogi kontextusba, ami valójában nem felel meg teljesen a jogi követelményeknek. És az a helyzet, hogy nagyon közel vannak már enne, ezeknek a rendszereknek a megvalósítási lehetőségei. Vannak olyan rendszerek, amelyek ö, bejövő ö, tárgyakat automatikusan azonosítani tudnak, és lelőni, le, le is tudják ezeket lőni. Másodpercek kérdése ez a reakció, és ebben a folyamatban nincs ember van egy felügyelő, aki elvileg megszakíthatná ezt a reakciót, de mivel a reakció néhány másodperc alatt születik meg, ezért ezek gyakorlatilag automatikus védelmi rendszerek, és ezek igenis ö, okozhatnak polgári lakosságra nézve is károkat. És ezek a, a <clears throat> célfelismerő rendszerek egyelőre drónokon is alkalmazhatók, mivel ez ellen nincsenek jogszabályok egy Egyesült Királyságbeli ilyen védelmi rendszer is létezik, és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatban azt olvassuk, hogy egyszerűen nincs elég idő ahhoz, hogy az ember felülbírálja az ilyen rendszereket, és semmi nem, semmi nem bizonyítja azt, hogy ezeknek az automatikus rendszereknek a fel nem használása az csökkenteni a járulékos károk hatását. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan kijelentéssel van dolgunk, hogy a, hogy a járulékos károk nem elég súlyosak ahhoz, hogy megkérdőjelezhetnénk ennek az automatikus technikának a felhasználását. Ez is azt, annak arra ad példát, hogy ezek a technikák annyira hasznosak, hasznosnak hatnak, hogy eh, hajlandóak vagyunk az érdekükben eh, kicsit rugalmasabban kezelni a jogszabályokat. És bizony ennek, eh, e, ennek kapcsán el kell döntenünk, hogy mennyire, vajló, mennyire messzire vagyunk hajlandóak elmenni, és hogy mi az a pont, ahol már meg kell állnunk ennek az, ezeknek a rendszereknek a használatában. És ezt jogszabályok meghatározásával kell majd eldöntenünk. Köszönöm. I'd, I'd like, if I may, just Hogyha lehet, négy pontra hívnám fel a figyelmet. Az első. Nagyon keveset hallottunk bárkitől, és ezzel nem értek egyet. Olyan dolgokról, amikkel nem értek egyet. Ez is azt mutatja, hogy egy összetett, ellentmondásos, jogi és etikai vitával állunk szemben ahol gyakorlatilag nincs a lábunk alatt szilárd talaj, ahol a kirakósnak minden egyes része vita tárgyát képezi. És a terjedés az azonnal valósul meg, valódi a fenyegetés, úgyhogy ezek, mindezek összefogva azzal, hogy hogy szükséges, sürgősen nemzetközi párbeszédet folytatni, oda vezetnek, amint Nils is mondott, hogy először az államoknak az országon belül, majd egymás között kell kidolgozni a véleményüket a jogi alapelvekkel kapcsolatban. Mindannyian azt látjuk, hogy nagyon nehéz kényelmesen belevenni a drónok terrorizmus elleni csapásban való használtát olyan államokban, amelyekben amúgy nincs fegyveres konfliktus. Nagyon nehéz ezt az igazolást a jogi, jelenlegi jogi keretek elemzésein belül megadni. Új szerződésre lehet szükség, ez az egyik lehetőség, vagy kollektívan meg kell állapodni arról, hogy megváltoztak a körülmények, és azért újból kell értelmezni a jogszabályokat de nem lehet előzetes ítéletek alapján proaktívan lépni, mielőtt ezt a folyamatot lefolytattuk volna. Aztán Tajuk úr eh, megfigyelésével is egyetértek, hogy az Egyesült Államok az aszimmetrikus háborúzás vagy hadviselés körülményeihez alkalmazkodik. Erőfeszítések történtek az, Euró- az USA-n belül is, Kohl úr révén például, és ők nagyon komolyan megpróbálkoznak azzal, hogy nem a Bush adminisztráció megközelítését alkalmazzák, ami figyelmen kívül hagyja a jog, nemzetközi jogot, és jogi fekete lyukakat akar létrehozni. Hanem ők megpróbálnak jóhiszeműen e nagyon nehéz helyzetben komolyan gondolkozni. Szerintem azonban nem sikerült jogilag és intellektuálisan is koherens elemzést készíteniük. Ha az én véleményem, vagy Nils véleménye, vagy az összes nemzetközi jogász, például Mary O'Connell véleményét meghallgatjuk, ez önmagában kevés, hiszen nagyon komoly tétje van a nemzetközi jogszabályoknak és ezek alkalmazásának. Azt hiszem, hogy Tenok úr és én nem értünk egyet abban, hogy mi lehet a valóság. Elfogadom azt, hogy amit ő mondott, ez végül is igaz, nagyon komplex ez a probléma, nem szabad kategorikusnak lennünk mindjárt az elején, ha nem vizsgáljuk meg, hogy mi a realitás, és utána próbáljuk meg átértelmezni az összes jogi és etikai következmény vagy feltétel alapján azt, hogy milyen is kell, hogy legyen a nemzetközi jog. De visszatérnék Mary O'Connell is által is említett beleegyezés kérdésére. Márciusban egy hivatalos misszión vettem részt Pakisztánban, és itt találkoztam az összes fő szereplővel, a polgári kormány részéről, a külügyminiszterrel és a külügyminiszter alatti szintek képviselőivel, valamint a Védelmi Minisztérium képviselőivel és törzsi vezetőkkel, akik a Bazirisztánból elutaztak Iszlamabádig egészen azért, hogy velem tudjanak találkozni. Tehát relatíve világosan látom, hogy mi az ő álláspontjuk és mi a helyzet ott. Nagyon sok tennivaló van még ott a terepen. Két lényeges dolog. Először is a jogi kérdés, a beleegyezés jogi szempontja. Véleményem szerint nem kérdés, hogy nemzetközi jogi szempontból Pakisztán nem járult hozzá, hogy a területén drónokat vessenek be. Ez nem azt jelenti, hogy a múltban Musharraf elnök és más politikai vezetők csendesen nem járultak ehhez hozzá. Sőt, Musharraf elmondta, hogy ez egy ilyen nyílt titok volt már évek óta. De az álláspontom továbbra is az, hogy a titkosszolgálati vagy védelmi közösség tagjai nem ugyanúgy lépnek fel Pakisztában, mint mondjuk Nyugat-Európában, és lehet, hogy továbbra is célozzák az információszerzést, vagy megcéloznak egyes embereket. De egy olyan unió, ami a demokráciát támogatja, annak mögé kell, hogy nézni egy olyan álláspontnak, amit egy demokratikusan választott öm, kormány tett. Tavaly április 12-én egyhangulag elfogadott egy kiáltványt, egy állásfoglalást a pakisztáni parlament mindkét háza. Az összes miniszter és kormányképviselő egyetértett ezzel. Először is ez a múltbeli szóban, vagy írásban, vagy titokban tett beleegyezést visszavonták. Másodszorban remutattak arra, mégpedig egyértelműen, hogy Pakisztán nem járul hozzá a drónok használatához az USA által az ő területén, hogy célzott öléseket kövessenek el Vazirisztánban. Aztán 2012 óta bármilyen hozzájárulásnak írásban kell megszületnie, bármilyen hozzájárulást a Védelmi és Biztonsági Bizottság jobbá kell, hogy hagyjon és a miniszternek meg kell igaz, indokolnia az ilyen döntést a parlamentben. Két órával később Vazilisztán közepén az USA végrehajtott egy dróntámadást. A most a kérdésem nem csak egy politikai, hanem egy jogi kérdés is politikailag. Ez milyen üzenetet visz a politikai vezetőkről a pakisztáni népnek? hogyha az ő demokratikusan megválasztott képviselőik álláspontját ilyen könnyedén és ilyen gyorsan felülírják, és ilyen konzisztensen, következetesen felülírják. Milyen üzenetet hordoz ez? Más, akárki, akármit mond itt, az az egység, amit az ENSZ-ben képviseli őket nemet pont, de közben mégis kiderül az, hogy van egy olyan függetlenül és a kormány elszámoltathatóságától függetlenül működő elem, az így működik, egy ilyen kémelhárító szervezet mondjuk, és ennek nincs szüksége semmilyen beleegyezésre, sem csendes, sem bármilyen beleegyezésre. Ez nagyon fontos ezt el végig gondolni, hiszen Pakisztán az egyetlen olyan ország, ahol elmondhatjuk, hogy egyáltalán nincs beleegyezés, és nincs elismert, ez nem egy olyan terület, ahol elismerten fegyveres konfliktus volna. Minden tiszteltem mellett soha nem volt igazából lehetőség arra, hogy ezek a militánsok, akik ott bujkálnak Vazirisztánban, átvegyék a pakisztáni állam felett az uralmat. Katonailag, őszintén, ez egy rendkívül szélsőséges hipotézis maximum, de valós lehetőség erre nincs, hogy a pakisztáni tálibok egy kis csoport átvegyék a hatalmat az országban. Ők, ahogy egyébként ez jogosan felismerül, bűncselekmények elkövetésében vesznek részt. Ezért a bíróság elé kell állítani őket, sőt lehetséges, hogy emberiség elleni büntetteket is követnek el. De az USA elemzése alapján ők nem bűn elkövetőként tekintenek ezekre a terroristákra, hanem legitim ellenségreként tekintenek rájuk egy katonai konfliktusban. A humanitárius uh, jogszabály, jog az kölcsönös. Tehát, hogyha az USA azt várja el, hogy az ő állampolgáraival bánjanak tisztelettel, bárhol is található a kők globálisan, akkor az fordítva is igaz. És hogyha ők megölhetnek valakit, akik számukra ellenség bárhol, akkor az alkaida számára is jogszerűnek tűnik az, hogy a számukra ellenségnek tekintett ember bárhol legyilkoljanak a világban akárhol is találkozik, található. De ez nagyon komoly biztonsági kérdéseket vet fel, és nagyon komoly veszélyt rejt magában, hogy legitimizáljuk azt, hogy a civilek ellen elkövetett bűncselekményeket elkövethetőnek tartjuk. Ezért nagyon sürgető, hogy végre egy méreható vitát folytassunk erről. És aztán, hogyha igazolásként az önvédelmet sorakoztatjuk fel. Az ENSZ alapokmányának 51. cikke lehetővé teszi az önvédelem, akár az előzetes önvédelem érdekében is a katonai csapást. De a nemzetközi közösség többségi véleménye az, hogy az önvédelemben a szervezett terrorista csoportok ellen való fellépés az nem ugyanaz, mint egy másik állam ellen való fellépés. Az ENSZ szerint is a nemzetközi biztonság és béke fenyegetést kell, hogy elszenvedjen az alkaida és a társai miatt. De akkor miért nem fordulnak a különböző államok a biztonsági tanácshoz, hogy kérjenek engedélyt ezen elemek elleni fellépésre mi a válasz? Azért, mert az SBT nem adhat felhatalmazást arra, hogy drónokat vessenek be egy olyan állam területén, amely erre nem adott beleegyezést. De az 51. cikk azt is kéri, hogy azok az országok, amelyek önvédelemből katonai csapást vetnek be, azok erről egy jelentést nyújtsanak be az SBT-nek. De ezt a rendelkezést igazából soha nem tartotta be például mondjuk az Egyesült Államok. A kritikus kérdés számunkra nem arról szól, hogy drónokat lehet-e használni a hagyományos hadszíntereken, hanem úgy tűnik, hogy nagyon sok tekintetben egy Hellfire rakétával felszerelt drón, ami egyre pontosabb technológiával rendelkezik, most konkrét dolgokat nem tudok mondani, de minden egyes Hellfire generáció egyre pontosabb. A stratégiák kitervelése és végrehajtása az, ami számít. Vannak, akik azt mondják, és szerintem van benne valami, hogy egy drón sokkal valószínűbb, hogy pontos lesz, mint egy F-16-os. Mert egy F-16-osnak a pilótájának egy pillanat töredék része alatt óriási stresszben kell gyors döntést hoznia, amiközben elszáguld a cél fölött. Tehát akkor, hogyha véletlenül egy gyereket kutyának néz, vagy valami ilyesmi, az ebben a pillanat töredék részében elkerülhetetlen hiba. De egy drónnak a pilótája az egy relatíve nyugodt körülmények között üldögélő ember, akinek van ideje gondolkozni. És ezért egy nagyobb ténybeli mátrixot tud áttekinteni. Afganisztánban összehasonlít kutatások szerint a drónok kisebb mennyiségű áldozatot szedtek a civilek köréből, mint az F-16-osok. És mint amit a földfelszíni műveletek követeltek. De a problémánkat ez nem magyarázza meg. A problémánk az, hogy hogyan tudjuk a civilek és a harcosok közötti különbség, illetve az arányosság elvét ebben a kontextusban is szem előtt tartani. És az emberi intelligenciára kell, hogy alapozzuk a válaszunkat. Ahogy már hallottuk, nagyon kevés ember az áldozatok közül valódi alkaida vezér, akit le akartak vadászni. Olyan ember is volt, akit ilyen keresett alkaidás akit öt különböző alkalommal öltek meg. Hát ez azért mutatja azt, hogy milyen tévedési arány lehetséges. De talán még egy dolog. Bizonyára mindannyian ismerik az alkaida elleni EU-s terrorizmus elleni szankciókat, és hogy a Kádi ügyben az Európai Bíróság milyen határozatot hozott. Az Európai Uniós szankciók gyakorlatilag replikálja az USA szankcióknak. Az ENSZ egy ombudsmant jelen, jelölt ki 2011-ben, akihez lehet folyamodni, hogy az emberek erről a listáról leszedjék a, leszedjék a nevét, és vizsgálatnak vessék őket alá, hogy jogos volt-e ez a levétel. A 97%-a, 95%-a az első kérvényeknek sikerrel járt, és leszették ezeket az embereket a listáról. Tehát nagyon világos az, hogy rengeteg ember jogtalanul került fel a listára. Ez nagyon jól bizonyítja szintén azt is, hogy mennyire hibás lehet ez a lista, az a lista, amit ugyanolyan típusú információra építettek, mint ami alapján ki választják a megölendő személyeket. És ez miért számít? Azért, mert ez az a folyamat, aminek a révén megkülönböztetjük a polgári személyeket a harcosoktól, még akkor is, még az ENSZ fegyveres konfliktus definícián belül is. Aztán a csoportokat érintő csapások. Ezek esetében nem célzott támadásról beszélünk, mert nem célzottak, hanem egy olyan viselkedés forma, amikor egy csoportot támadnak meg. Hogyha a vazirisztáni pastú törzsi vezetőséggel találkoztak volna, akik egyébként mindig férfiak csoportjaiban együtt járnak óriási turbánokban, ez mindig ö, történelmi és hagyományos okokból fegyvert viselnek, hogyha ilyeneket látunk, akkor azt gondoljuk róla, hogy ez egy harcos. De ők ezen nevetnének, és ők kétségbe vannak esve, mert a gyermekeik nem tudnak biztonságban iskolába járni, és azért is, mert az ő törzsi struktúráikat erőszakosan lebontják. Két törzsi csoport egyszer leült, és megpróbálták kitalálni azt, hogy hogyan tudnák előzni a tálibokat és az alkaidás külföldi harcosokat az ő törzsi területeikről. Két ilyen törzsi vezetői csoport leült egy jurtában, és megpróbáltak stratégiát kidolgozni arra, hogy a tálibokat hogyan űzzék el a területükről. Erre őket megtámadták, és 42 embert közülük megöltek, és még nagyon sok civil is megsérült. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jaj, jaj, mennyire rémes dolog azt látni, hogy a gyermekek elpusztulnak. Ez tényleg igaz, de nem az a lényeg, hanem politikai szempontból arra akarom felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen jellegű helyzet nagyon jól illusztrálja azt, hogy mennyire sürgősen és azonnal meg kell állapodni azonban a szabályokban, amelyekkel minimalizálni lehetne a civil áldozatok számát. És egy konszenzust kéne valahogy előmozdítani meg lehet ezt csinálni, de nagyon gyorsan kell lépnünk. És jó hiszeműen egy olyan adminisztrációval tárgyalva, amely legalább figyelembe veszi azt a kötelezettségét, hogy nemzetközi jog szerint jóvá hagyott megoldást találjon a problémáira. Köszönöm. Do you want to intervene? Köszönöm. Grandur, kérem, hogy csak röviden, mert késésben vagyunk, és elég szigorúak a szabályaink ez ügyben. I will try to be brief. Um... Megpróbálom rövidre fogni. Először is. Potential civilian use that could be uh, uh, raising. Tehát azt kérték tőlem, hogy milyen civil célokra lehet felhasználni drónokat. Egy európai kérdést vetnék fel. A, Az európai légtér biztonsága, ha az európai légtér már egy is éppen elég telített, a civil célú felhasználás esetében a légtérbiztonsági kérdésekre valamilyen megoldást találni kellene. Ami a, a rendőrségi felhasználást illeti, itt egy megfigyelésekre felhasznált drónok esetében adatbiztonsági, illetve a személyes jogok tiszteletben tartásának kérdése is felmerül ez inkább az adatgyűjtés és adatkezelés, adatbiztonság kérdése, nem magával a drónokkal kapcsolatos probléma. A nem állami szereplők kérdése, híreket azt mondják hírek szerint, hogy az Hezbollah már most is használ drónokat, tehát egyáltalán nem feltevésszerű, ez már valószínűleg a valóság. Ugyanakkor különbséget kell tenni. Nem minden távirányított kütyű számít drónnak. Vannak olyan high-tech berendezések, amelyek távirányítottak, szinte mint egy, mint egy fejlett gyerekjáték, amit persze rossz célokra fel lehet használni, de nem számít drónnak. Szinte lehetetlen betiltani a drón technológiát, és ráadásul az európai katonai szempontból nézve nem is lenne bölcs dolog. Mit tehetünk? Ellenőrizhetjük, szabályozhatjuk. Ami a fegyveres konfliktusokon kívüli felhasználást illeti, érveltem. Amellett, hogy indokolt katonai felhasználása van a drónoknak, ugyanakkor kollégáimnál kollégáimtól kicsit eltérően közelítenék a kérdéshez. Én szeretném, hogyha valóban csak kivételes esetekben lehetne fegyveres konfliktuson kívül bevetni a drónokat. Az amerikai rendszerben ezért dönt az elnök, és roppant bizarr, hogy az elnök potenciális cél személyek listáját írja alá. Pakisztán esetében nem is kell ellenjegyezni egy konkrét döntést. Ez itt az igazán problémás része a kérdésnek. A drónok használata, még a hagyományos rendszereken belül is, addig lehet indokolt, ameddig valóban rendkívül kivételes esetekben használják csak. Vegyük Bin Laden megülését, amit nem drónok követek el. Pakisztán szuverenitásának kérdés ezzel kapcsolatban is felmerül. A fegyveres, amerikai fegyveres erők Pakisztán területére jogosulatlanul léptek, sokak szerint ugyanakkor a, egy nem valószínűleg jobb megoldás volt. Ez azonban valóban rendkívül különleges eset különleges erők rendszeresen nem hajtanak végre ilyen eh, hadműveleteket eh, idegen földön. A man in the loop, tehát hogy az ember nem hagyható ki a folyamatból. Igen, ezt eh, ne felejtsük el, hogy amikor valakinek az életét vesszük el drónokkal, akkor valóban emberi beavatkozásra mindenképpen szükség van, és eh, a, a, veszélykérdés, valószínűsítető veszélykérdése Csak egy pillanatra még, elnök asszony, a drónok a beszerzése folyik Európában. Fegyveres drónokat is eh, használnak, ez megint csak nem elméleti kérdés a fegyver, európai fegyveres erők beszerzéseket írtak erre, szerintem joggal. A indokolt katonai célú felhasználáshoz kétség sem férhet, ugyanakkor az apró szabályok terén van még bőven beszélni való, Amerikát is be kell vonni a szabályok kialakításba. Végezetül egy szerződéses megközelítés én nem eh, eh, támogatok. A fürtös bombákról szóló egyezményben aktív szerepet vállaltam. Eh, ez teljesen más fajta vita, ez egy szakpolitikai jellegű vita. Köszönöm szépen. Néhány befejező megjegyzésem lenne nagyon röviden, mert már késésben vagyunk így, és nagyon szépen köszönöm a vitában minden résztvevő szakértőnek, ahogy eljött hozzánk. Első vita, első eszmecsere volt nagyon eh, hasznos, gyümölcsöző vitát tartottunk, még hadd fűzzek egy-két megjegyzést ehhez a tárgyhoz. A drónok problémája határokon átnyúló kérdés, fegyveres ellenőrzés fölött álló kérdés, és ezek a problémák többek között a kiberbiztonság kérdése megmutatja, hogy mik is itt a legfontosabb kérdések. Az egyik az, hogy ezt a technológiát hogy tudjuk úgy koordinálni, hogy ez az emberek javát szolgálja a helyet, hogy az emberek biztonságát veszélyeztetné. És az a kérdés, hogy ebben az aszimmetrikus konfliktusban, háborúban kit illet meg a ehhez kapcsolatos, ehhez kapcsolódó jog. Nem technológiai kérdésről van tehát szó, hanem arról van szó, hogy hogy szervezzük meg az ezzel kapcsolatos döntések jogát, hogy hogy tudjuk minél átláthatóvá és minél elszámoltathatóbbá tenni ezt a területet. Úgy gondolom el kell fogadnunk, hogy globális háború van, globális fenyegetés létezik mindenkinek a feje fölött, és ezért minél gyorsabban meg kell szerveznünk ezt a munkát. Hogyha nem kezdjük el az ebben a tárgyban folytatott vitát, akkor majd megjelenik egy új technológia, és azzal együtt egy új, húsz éven keresztül is elhúzódó vita veheti majd meg kezdetét. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, remélem, hogy a hasonló ülések sorát folytatni tudjuk majd, hiszen ez egy közös védelmi biztonságpolitikai, illetve emberi jogi kérdés szedes kollégáimat figyelmeztetem arra, hogy jöjjenek vissza a szakbizottsági ülésre. Elnök asszony pedig én is szeretném, hogyha mindenki, aki nem tartozik a kibővített büró körébe, elhagyná gyorsan a termet, ugyanis mi ebben a testületben szeretnénk tovább folytatni zárt ülés formájában a munkát. Köszönöm.